Szociális Ügyek Bizottságának első ülését 2010-ben. Függetlenül a fontos témáktól, amivel ma foglalkoznunk kell, szeretnék valamennyi bizottsági tagnak, asszisztenseknek és tisztviselőknek, akik segítenek, és az összes megfigyelőnek, aki követi az ülésünket, nagyon jó új évet szeretnék kívánni nekik és családjuknak. Ma azért jöttünk össze, hogy meghallgassuk a biztos jelöltet, akinek a feladata lesz a foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozni. Andor Lászlóról van szó. Remélem, hogy sokan első alkalommal látják, remélem nem utoljára látjuk őt, és csak néhány eljárási szabályt szeretnék ismertetni, illetve emlékeztetni, hogy mindenki tisztában legyen. Először is a biztos jelölt válaszolt azokra a kérdésekre, amiket mi feltettünk abban a meghatározott körben, ami meghatároztunk. A válaszokat a kollégák megkapták valamennyi uniós nyelven, és az értékelés, amit a titkárság végzett, ugyancsak kiosztásra került ez egy kritikus követelményeket állító értékelés, csak úgy, mint a parlamenti szellem. A biztosnak 10 perce lesz, hogy bevezetőt tartson, utána pedig a hozzászólási időket úgy osztjuk el, hogy minden frakció felelős a bizottságunkban kap szót, utána pedig a pontszabály szerint folytatjuk, és a végén pedig megadjuk a szót olyan kollégáknak, akik a FEM bizottságból, illetve a Kulturális Bizottságból csatlakoztak hozzánk, akik úgynevezett résztvevő bizottságok. A biztostól történő kérdezés során minden képviselőnek e, szigorúan egy perce van, hogy feltegye kérdését, a biztos jelöltnek két perce, hogy válaszoljon, és a kérdés szerzője ugyanabban a témában, nem új kérdés feltéve, hanem kiegészítő kérdést tehet egy percben, és megint csak erre lehet adni egy, ez esetben már csak egy egyperces választ. Végezetül pedig, miután a, a nő ügyi bizottság 10 percben kérdezhet, a Kulturális Bizottság pedig 10 percben, fordítva javítja magát, 15-ben a Nőügyi Bizottság és 10 percben a Kulturális Bizottság kérdezhet majd, akkor pedig egy zárszóra visszaadom majd még a szót a biztos jelöltnek. Tisztelt biztos úr, az önéletrajzát kiosztottuk valamennyi tagnak, csak úgy, mint a nyilatkozata, tehát ők tökéletesen ismerik ezeket, és készen állnak, hogy meghallgassák önt. Tehát akkor most 10 perces hozzászólásra átadom önnek a szót. Úgy látom, hogy van ön előtt egy óra, de hogyha ö, túllépni az idejét, akkor sajnos kénytelen leszek leállítani. Öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Bizottság biztos jelöltjeként önök előtt megjelenhetek. Mivel az Európai Parlament európai polgártársaink képviseletének legfontosabb testülete, igen nagy felelősséget is jelent ez számomra. Éppen 15 éve idén, hogy először járhattam az Európai Parlament épületében, egy nemzetközi konferencia résztvevőjeként. Akkor az egybegyűltek arra keresték a választ, megőrizhetők-e Európa szociális vívmányai, hogyan lehetne megerősíteni az Európai Unió szociális dimenzióját. Ma ugyanezekre a kérdésekre kell keresnem a választ, de már egy jelentősen kibővült unió polgáraként, már nem mint egy nemzetközi kutatócsoport egyetlen unión kívüli tagja, hanem a foglalkoztatási és szociális terület irányítására felkért vezető. Ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek éveire esett a nagy kelet-európai átalakulás kezdete, és amelynek az Európai Unióhoz való csatlakozást ezen átalakulás szükséges és szükségszerű végállásának tekintette mindig. Ugyanakkor azt is fontosnak tartottam, és szeretném hangsúlyozni most is, hogy egy olyan unió tagjai és állampolgárai legyünk, amelynek alapvető céljai közé tartozik az állampolgárok jólétének előmozdítása. Ezt az unióról szóló szerződés egyértelműen rögzíti, és én ezt a célt szeretném szolgálni az Európai Bizottság tagjaként. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hadd folytassam angolul. Szeretném elmondani, hogy milyen vízióval érkeztem önök elé, és milyen megközelítésem van a Európa politikai agendájával kapcsolatban. Ezt csak az önök segítségével, támogatásával és irányításával tudom elvégezni. Az munkanélküliséggel és a szociális kihívással kapcsolatos feladatok nagyon komplex feladatok, és most igazán aggasztó a helyzet a jelenlegi válságban. Éppen ezért Európai Uniós szinten egyszerűen el kell mondanunk az igazságot őszintén és merészen. Európa az egyik leg, az Európa legmélyebb pénzügyi és gazdasági válságban van a nagy válság óta. Az munkanélküliség, a szegénység egyre növekszik, és ez hatással van a munkavállalókra, munkakeresőkre, családokra, és ők az éppen a legelesettebbek azok, akik a legnehezebb helyzetben vannak. A fiatalok, az idősebb munkavállalók, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, az egy, gyermeküket egyedül nevelők, bevándorlók, és azok, akik eh, szegény területeken élnek. A legutóbbi válság megmutatta, hogy milyen erősségei vannak az európai szociális modellnek, hiszen felfogta a legnehezebb, legnagyobb kihívásokat. E, azonban a mai gazdasági összefüggésben a hosszú távú fenntarthatóság a szociális modell szempontjából elengedhetetlen. Ezért kiegyenlített e, megoldást kell találni, és azonnal kell reagálni. A legfontosabb feladatunk az, hogy megállítsuk a munkanélküliség e, növekedését, és az embereket visszairányítsuk a munkaerőpiacra. Ezzel egy időben más kihívás kihívások is vannak előttünk, előregedő társadalom, gyorsan változó technológiák, klímaváltozás, egyéb környezetvédelmi kihívások az új munkamódszerek és a, a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága. A, a, fog, a munkanélküliség elterjedésének megállítása és erős, szociálisan befogadó gazdaság létrehozása, ehhez átfogó megközelítésre van szükség. Az EU 2020-as stratégia lehet ez a megközelítés. Ez a stratégia rendelkezik a legfontosabb eszközökkel, partnerségekkel, és a mi feladatunk az Európai Parlamenttel, a tanácssal, a szociális partnerekkel és az Európai Bizottsággal együtt ezt az erősebb szociális dimenziót létrehozni. Európának igazságosabbnak, fenntarthatóbbnak és participatívnak kell lennie. Hogyan lehet igazságosabb? Nagyobb foglalkoztatási feltételek kialakításával, oktatáshoz való hozzáférés, képzéshez való hozzáférés, a megkülönböztetésmentesség, a munkahelyi egészség és biztonság támogatása, illetve a megfizethető és jó minőségű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés erősítése. Hogyan lehet Európa fenntarthatóbb? Aktívan kell kell a munkaerőpiacot irányítani, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású, intelligensebb gazdaság felé mozdulhassunk el, és új zöld munkahelyeket teremtsünk, tehát új képességek, új munkahelyek érdekében ez a stratégia elengedhetetlen lesz támogatni kell a megfelelő környezetet az előregedő társadalomban, és a rugalmas megközelítés, a rugalmas biztonság megközelítését kell alkalmazni, fontosabb a, foglalkoztatás biztonsága, mint a munkahelybiztonság, és erősíteni kell az át a tranzíciót a különböző munkahelyek között. A participatív Európa azt jelenti, hogy koordinálni kell a tagállamok cselekvéseit a szociális területen a nyitott koordinációs módszerrel. A szociális befogadás és a szociális szociális védelem területén. A szociális párbeszédet erősíteni kell Európában, emellett a szociális felelősséget erősíteni kell, és Emellett említenem kell még az Európai Üzemi Tanácsok létrehozásának támogatását. Ehhez együtt kell működnöm a gazdasági, monetáris politikáért, az ipari politikáért és a, az oktatás politikáért felelős biztosokkal, ez ővelük tehát szorosan szeretnék együttműködni tehát az igazságosabb, a fenntarthatóbb és a participatívabb Európa létrehozása akkor lehetséges, hogyha bölcsen és bátran lépünk fel. Ehhez a különböző eszközöket ki kell használni. Először is vannak szakpolitikai eszközünk, eszközeink. Az Európai Bizottság fontos szerepet játszik a széles körű konzultáció kialakításában és a koordinációban a szociális politikai és a foglalkoztatás területén. Tehát ezzel ezt támogatni tudjuk adatokkal, elemzéssel és vezetői szerepvállalásával, hogy konszenzust érjünk el. Emellett új kapacitásaink is vannak, vannak a globális párbeszéd területén, a szociális területen. Az Európai Unió szociális értékeit kifelé is, támoga, és képviselnünk kell. Például a méltóság teljes munkahelyek agendájával. Másodszor vannak jogszabályaink a munkavállalás, illetve a szociális területeken. Azt gondolom, hogy ezeket erősíteni kell. A meglévő irányelveket megfelelően át kell ültetni a nemzeti jogba, és végre kell hajtani. Védeni kell a munkavállalókat, és a az érdekeiket, és itt gondolok különböző új kihívásokra, új kockázatokra és az erősített mobilitásra. A mindenféle legislatív kezdeményezés megfelelő szociális hatástanulmányjal kell, hogy kiegészüljön, ilyen például a munkaerőirányelvről szóló irányelv, munka, időről szóló irányel felülvizsgálata, a kiküldetésben lévő munkavállalókról szóló irányelv. Emellett említeném a a különböző pénzügyi eszközöket, az Európai Szociális Alapot, az Európai Globalizációs Kigazítási Alapot és a Progress-t. A mikrokredit eszköz pedig éppen elkészülőben van, remélem, hogy ezen, ebben is sikerül előre lépnünk. Az Európai Bizottság már tett javaslatokat a strukturális alapokkal kapcsolatban, hogy ezek rugalmasabbak legyenek. Folytatnunk kell tehát ennek a vizsgálatát, hatékonyságának növelését. Ez fontos lesz a jövőbeni kohéziós politikával kohéziós politika jövőjével kapcsolatban 2011-ben és a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A siker attól függ, hogy mennyiben tudnak együttműködni az érdekelt felek azonban nem lehet egyetlen feladatunk, hogy nagyobb növekedést és több munkahelyet érjünk el, hanem javítanunk kell az életminőségét a leginkább kiszolgáltatottaknak, például a romáknak. Nem szabad ezeket az embereket magukra hagyni. Ez a társadalom felelősségvállalási körébe tartozik. Szolidaritásról van itt szó. Tehát szeretnék szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal. Az elkövetkezendő öt évben szeretnék szorosan együttműködni önökkel, tisztelt képviselők és különös tekintettel a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság, Bizottságra. Az Európai Parlament a demokratikus legitimitás alapköve. A szociális egyenlőtlenség és kirekesztés elleni harc azt is jelenti, hogy a diszkrimináció ellen harcolnunk kell, és ezért nagyon örülök, hogy itt vannak az Nőjogi Bizottság és Esényelőségi Bizottság, illetve a Kulturális Bizottság képviselői is, ővelük is szeretnék párbeszédet folytatni. Szeretném, és azt ígérem, hogy a képességeimet, a tapasztalataimat és az elkötelezettségemet az Európai Unió szolgálatába állítom. A legjobb, lehető, a legjobb képességeimnek megfelelően bátran és elkötelezettséggel fogom a közös európai értékeket és ideákat szolgálni, hogy erősítsük, erősítsem a szociális kohéziót. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberekre koncentrál ez a tárca, az emberek egészségére, munkára, a jólétére, hiszen az emberek állnak Európa központjában, és ezt néha sajnos elfelejtjük. A gazdasági válság hatalmas kihívás. Azt gondolom, hogy nekünk, Európá- európaiaknak kiváló lehetőséget nyújt ez, hogy jobb társadalmat alakítsunk ki, és hozzunk létre. Így tekintem én ezt a tárcát. Tisztelt képviselők, elnök asszony, köszönöm szépen a figyelmüket. Merci, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen biztos úr. A meghatározott szabályok szerint először a koordinátorok szólhatnak, és az első hozzászólót a néppárt nevében Őri Csaba úr mondja egy percben. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Biztos úr, megkaptuk írásbeli válaszait, és az írásbeli válaszokban azt nyilatkozza, hogy egyik legfontosabb prioritásnak a foglalkoztatási helyzet javítását, új munkahelyek létrehozását tekinti. Azt is mondja, hogy az új foglalkoztatás, integrált foglalkoztatási irányelvek azok részét képezik majd a 2020-as stratégiának, és hogy ebben a kérdésben egyeztetni kíván a parlamenttel. Ez, amit le van írva a szövegben, ez nyilvánvalóan nem igaz. Nem lehet igaz, hisz a parlamenttel egyeztetni a foglalkoztatási irányelvekről csak kodecíziós együttdöntési eljárás keretében lehet. Önök viszont februárban közé fogják tenni nyilatkozat formájában az elveit, a, vagy a tényeit az új foglalkoztatási elképzeléseknek. Ez tehát nem történt eddig, meg nem történhetett meg. Ha ez így történt, így történt, most lehetősége van arra, hogy néhány konkrét és új elemet ismertessen velünk az a foglalkoztatási politika megújítása tekintetében. Erre várom a válaszát. twenty as eh, program azt gondolom hogy a következő időszaknak valóban a legfontosabb feladata az új bizottság előtt és egyetértek a képviselő úrral abban, hogy az erre szánt időt, az előkészítésre szánt időt újra kell valószínűleg gondolni. Ezt a programot, mivel a következő tíz évre tekint előre, valóban nagyon körültekintően és a parlamenti képviselők aktív bevonásával kell elkészíteni. Eredendően természetesen ez a program kell, hogy szolgálja majd a válságból való kilábalást is, tehát egyszerre van egy rövidtávú jelentősége és hosszú távú is. Azt gondolom, hogy a bizottságon belül ez széleskörű egyetértésre talál, hogy a foglalkoztatási dimenziót ebben a programban meg kell erősíteni. Vissza kell tekinteni azokra a tapasztalatokra, amelyek korábban Eh, az Unió, eh, amely korábbi, korábbi gyakorlatból, korábbi programokból az Unió rendelkezésére állnak, különös tekintettel a Lisszaboni eh, programra, amely tíz évvel ezelőtt készült, és jelentős eredményeket is elért, ugyanakkor a válság teljesen új megvilágításba helyez mindent. Tehát ha az időzítés kérdését helyezzük a középpontba, azt gondolom, hogy valóban nagyon fontos lenne egy realisztikus időzítést megszabni ennek a programnak, ahhoz, hogy valóban jelentős vállalásokat tudjunk tenni, és világos legyen, hogy milyen célokat, milyen eszközökkel fogunk elérni kívánja kiegészíteni? Jelöltül sem elégedett az előkészítés menetével. Az kevésbé tölt el örömmel, hogy a kérdésre nem kaptam választ. Tehát semmilyen új elemről nem hallok a foglalkoztatási politika tekintetében, és az sem világos, hogy ez az elvi egyetértés azt jelenti-e, hogy netán kezdeményezné majd a biztosi testület előtt, hogy mielőtt a stratégiát közzéteszi a bizottság, egyeztetne talán a parlamenttel az erre megszabott és legális formákban. Azt mindenképpen ígérni tudom hogy képviselni fogom egyrészt azt, hogy legyen egy eh, reális eh, időzítés program, másrészt, hogy eh, ez adjon módot a parlamenti képviselők minél aktívabb, intenzívebb meghallgatására, bevonására. Az új elemek, azt gondolom, hogy a, e, elsősorban a tekintetben kell, hogy áthassák ezt a programot, amelyek az elmúlt időszak változásaiból fakadnak, konkrétan az, hogy a válság súlyosabbá tette a foglalkoztatás kérdését, tehát amit idegen szóval hogy mainstreamingnek nevezünk, azt gondolom, hogy foglalkoztatási dimenziónak minden egyes kitűzött területen meg kell majd jelennie. Hasonlóképpen át kell gondolni a foglalkoztatási oldalát azoknak az általános céloknak, amelyek a hosszú távú programot jellemzik, így például az ökológiai, környezetvédelmi e, kérdésekre adott e, válaszok. Itt is szembe kell nézni azzal, hogy ez milyen strukturális változásokat hoz, ennek mi a foglalkoztatási oldala, és ezt hogyan tudjuk majd menedzselni a következő időszakban. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr, szocialista frakció nevében ö, elnézést, eltévesztette a nevet az elnök asszony. Alexander Sarkasz úr. C'est beaucoup mieux, madame. Így már sokkal jobb, asszonyom. Üdvözlöm, Andor úr. Biztos vagyok, hogy egy új korszaka kezdődik az együttműködésnek, és megpróbáljuk eltávolítani azokat az aggodalmakat, amik az európai modellel kapcsolatban felvetődnek. Az interneten sokan írnak az állampolgárok, és két kérdést tesznek föl, hogy mi van a kihelyezett munkavállalás irányelvel, a figyelembe véve a bírósági döntéseket. Van egy értelmezési problémánk jelenleg ezzel, mégpedig, hogy hogyan kell értelmezni az irányelvet, megkérdőjelezik az alapjogait a dolgozóknak, amik benne vannak a kartában, illetve az ILO, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetben, és a különböző veszélyeket jelent ez. Ugyanakkor tesznek fel kérdéseket az állampolgárok a munkavállalói politikával kapcsolatban, és ez, kap, ez kapcsolódik az egészségügyhöz és egyebekhez. Barroso úr változásokat ígért, meg tudná mondani, hogy a bizottság a jövőben mennyiben fog változtatni, figyelembe véve a munkaidő irányelvet, illetve a kihelyezett kiküldetési munka irányelvet. Let me uh, explain you my approach to this. Hadd mondjam el az én véleményemet erről a két kérdésről, és különösen a kiküldött munkásokról szóló irányelvről. Ennek az irányelvnek az eredete két célkitűzésre vezethető vissza, az egyik a mobilitás segítése, a másik pedig a dolgozók jogainak védelme. Egyetértek azzal, hogy az utóbbi évek során a legnagyobb ö, probléma abban volt, hogy ezt az irányelvet nem jól értelmezték. Nagyon bonyolult esetek merültek föl, és sok olyan eset is, amelyekről persze sok fórumon nincsen szó, de amelyek ugyancsak nagyon sok gondot vetettek föl. Például ugye előfordult, hogy kiküldött munkavállalók börtönbe kerültek, egyéb jogviták merültek föl a befogadó ország kormányával. Az első feladatunk szerintem ezért az, hogy alapos szociális hatáselemzést végeztessünk el, és a szociális párbeszédet a szociális partnerek bevonásával elkezdjük. Nyilvánvalóan szükséges egy új típusú megközelítés, nem csak ez ügyben egyébként, hanem valószínűleg más témákban is, az irányelv kapcsán, a munka irányelv kapcsán például. For the working time directive also. A munka munkaidő irányelvvel kapcsolattal kapcsolatban is úgy gondolom, hogy szociális hatásvizsgálatot kell végezni, és komoly, alapos párbeszédet kell folytatni a szociális partnerekkel, és mindkét oldalnak ebben a párbeszédben komoly erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy valamilyen megegyezés szülessen és közös nevezőre jussanak, ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy az európai szociális modell számos modell diverzitását jelenti egyelőre, és a szubszidiaritás elvének is érvényesülnie kell. És ha realisztikusan közelítjük meg a problémát, akkor az elvárásaink is korlátozottak. Őri úr? Monsieur Sarkász, deux fois Monsieur Sarkász. Sarkász úr ismételten. <coughs> Señora Presidenta, que estamos examinando... Tisztelt elnök asszony, még szerencse, hogy az elnököt megtesztjük a kéreket, hogyha ön lenne ott, önnek nem sikerülne a meghallgatása. A jelölt biztosunktól nagyon nagy örömmel hallom, hogy beszél a szociális kérdésekről és új irányról. Készen állna ön arra, hogy a képviselőkkel együtt dolgozzon, azért, hogy a szociális dimenzió és a dolgozók jogai figyelembevételre kerüljenek ugyanolyan mértékben, mint a szabadságjogok, amik a szerződésben vannak, valamint az unió gazdaság érdekei. This is definitely my intention to... Nyilvánvalóan erre törekszem, arra, hogy önökkel szorosan együttműködjek, és kész vagyok arra, hogy a legbonyolultabb témák kapcsán is megjelenjenek önök előtt, de egyszerű témák kapcsán is. Akár egyenként is szívesen előlök a képviselőkkel, ha szükséges, de a frakciókkal, a szakbizottságokkal pedig eleve. Merci beaucoup pour le groupe. Köszönöm szépen. A liberális uh, frakció nevében Árki asszony. Madam Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, biztos jelölt úr. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem a második írott kérdésre adott válaszával kapcsolatos, a globalizáció hatásaival és a gazdasági és szociális politika ö, ilyen típusú vonatkozásaival nemzeti és európai szinten egyaránt. Ugye nyilván összefügg a gazdasági és szociális politika. Ön szerint mivel áll ez az összefüggés, és milyen javaslatai lennének az összekötés ügyében? A második kérdésem pedig a családi gondozást végzőkkel kapcsolatos. Ugye a családtagokkal kapcsolatban bizonyos személyeknek ápolási kötelezettsége merülhet föl. És emiatt nekik jogaik és feladataik vannak, és mik a tapasztalatai a rájuk vonatkozó munka jogi szabályoknak ról. És hajlandó -e arra, hogy konkrétan, explicit módon utaljon majd egy új irányelv megfogalmazása kapcsán ezekre a speciális problémákra? The impact of the globalization. Először a globalizáció hatásairól szólnék. Minden eszközzel élni kívánok, amit a portfólió számomra rendelkezésre bocsát. A szabályokat már a válsághoz igazították, és ezeket az új szabályokat feltétlenül alkalmazni fogom minden olyan helyzetben, amikor esetlegesen európai pénzek párhuzamosan tagállami pénzekkel redundáns felhasználáshoz vezetnek. Másfelől azonban úgy gondolom, hogy az új iránynak a lényege abban áll, hogy nemzetközi, sőt, talán mondhatom, hogy globális párbeszédet alakítsunk ki válság kapcsán. Ugye a G20-ak már megteremtették ennek a keretét, a munkaügyi miniszterek folyamatosan tárgyalnak majd egymással, Washingtonban egyébként áprilisban legelőször, és ez a globális párbeszéd lesz annak a helye, ahol ezeket az önáltal felvetett lehetőségeket megfogalmazhatjuk, és az európai értékeket és az európai érdekeket is a szociális dimenzió kapcsán. To continue with the second question, the family carers... A családi gondozást végzőkkel kapcsolatban valóban. Ez egy olyan téma, amelyel komolyan foglalkozni kell, ugyanis valóban összefügg a kérdés az öregedés témájával. Ugye Európa népessége gyorsan öregszik, és egyre több nyugdíjas, vagy általában idős polgár szorul ö, ilyen szolgáltatásokra, és ehhez új típusú intézményekre, intézményrendszerre van szükség, ennek a fajta munkának a szabályozására. Meg kell támogatnunk azokat, akik ezt a tevékenységet végzik, és persze arra is tekintettel lennünk, hogy a kormányoknak mekkora a pénzügyi kapacitása ilyen feladatok elvégeztetésére talán egy jó ötlet lehet ezen belül, hogy az ilyen típusú munkát, akik tehát otthoni gondozást végeznek, valódi munkaként ismerjük el. Az elnök Köszönjük szépen, Harkin asszony. For your answers. Uh, you mentioned the Köszönöm szépen, biztos úr, a válaszokat. Ön említette a globalizációs kiigazítási alapot. Bizonyára tudja, hogy bizottságunk nemrégiben a jelenlegi biztosnak ennek kapcsán levelet írt, Elnézést, félbe kell szakítanom. Egy kérdést tehet fel, és ugyanarra a kérdésre ö, te, ö, reagálhat ismételten, ön pedig most a harmadik kérdését teszi fel. Nonetheless, if that's the case, I, I, I... A, biz, a biztos ö, utalt erre a kérdésre, ezért ö, kapcsolódtam ehhez. A kiegészítő kérdésem a ö, házi ápolást végzőkkel kapcsolatos, amikor említette, a fenntarthatóságát a nyugdíjrendszereknek és az elidősödő lakosságot. Én remélem, biztos úr, hogy ez egy olyan téma, amire ön fog foglalkozni, mert nagyon sok olyan ö, háziápolást végző személy van, aki az ápolást végzi, és ezért a nyugdíjjogosultságát elveszíti. Tehát ez is beletartozik a nyugdíjrendszer fenntarthatóságába. Absolutely. The uh, green... Teljesen egyetértek. Az a zöld könyv, amely hamarosan kijön, foglalkozik ezzel a problémával a nyugdíjpolitika szempontjából, és biztos lehetséges lesz majd a családi gondozást végzők jogosultságait is újra fogalmazni. Köszönöm szépen a zöldek részéről pedig most Jean Lambert asszony. Köszönöm szépen elnök asszony, üdvözöljük, amit mondott a mainstreamingről és a foglalkoztatás kérdéséről. Az én frakcióm nagyon aggódik, hogy olyan biztosunk legyen, aki aktívan bevonja a ö, saját ö, főigazgatóságába a szociális és a munkaügyi kérdéseket minden politikai területbe, mert azt látjuk, hogy egy fokozott eróziónak vagyunk tanulni ezen a területen területen. Különböző példákat hozhatnánk föl. Én csak egyet szeretnék kimragadni, amit ön is említett, ami a klímaváltozással kapcsolatos, illetve a fenntartható fejlődéssel és a 2020-szal. Itten komoly változások vannak, nem csak új technológiák, hanem régi elavult technológiát, hatékonyabb technológiákra cserélnek, és az is fontos, hogy a dolgozók is környezet tudatosak legyenek. De más részei a bizottságnak, a, nem a szociális és munkaügyekkel lévők is foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Hogyan fogja azt elérni, hogy önnek jelentős szava legyen abban a, a, bizottságban olyan területeken, amelyek a bizottságnak a egyéb biztosaihoz tartoznak. Uh, first of all. Úgy gondolom, hogy először is jó együttműködést kell kialakítanunk a különböző biztosok között. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hivatalos munkacsoportot hozzunk létre, hanem egyszerűen koordinációról van szó mindazon kérdésekben, amiket ön említett. Ezekben Korne Hitzelgárd és Potocsnik biztosok lesznek a legfontosabbak, és megnézhetjük azt, hogy mit tudunk tenni a zöld munkahelyek létrehozása tekintetében, és hogyan lehet foglalkozni ezekkel a kérdésekkel a szociális alapok felhasználásával. És biztos vagyok abban, hogy megtalálhatóak azok a pénzügyi eszközök, amelyek támogathatják azokat a változásokat, amelyeket ön említett. Szeretnék viszontani, ugye nem csak a, a formális együttműködésre említett, de és vannak a különböző munkacsoportok, a, vagy egyéb kezdeményezések. Hogyha ezek a munkacsoportok létrejönnek, akkor honnan fogja ön tudni, hogy mikor van ülésük, mire jutottak ott, tehát hogyan néz ki az átláthatóság dimenziója? I can just repeat. Csak megismételni tudom hogy nem csak rendelkezésre fognak állni, hanem készen leszek megvitatni ezeket a kérdéseket, amikor az egyes részlegek valamilyen előrehaladást érnek el, és akár legyen ez a parlamentben is, és rendszeresen vissza fogok térni önökkel együtt ezekre a kérdésekre. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Gabriel Thier asszony. A... Jó napot kívánok, köszöntöm most a szegénység és a szociális kirekesztés európai e, e, évében vagyunk. Az Európai Parlament e, tavaly elfogadott egy jelentést a szociális befogadásról és a szegénység elleni küzdelemről és a gyermekszegénység elleni küzdelemről. Az Európai Bizottságot arra kértük, hogy részletes, részletes jelentést készítsen a tagállami szociális biztonsági rendszerekről, és azt vártuk, hogy az Európai Bizottság emellett egy közös módszert dolgoz ki az, e, az egzisztencia minimum, a létminimum e, kidolgozására, és azt kértük emellett, hogy erősebb benchmarking rendszer és erősebb ellenőrzés valósuljon meg a nyitott koordinációs módszer keretében, főleg ami a gyermekek élethelyzetét illeti. Ön esetleg jövőbeni biztos mit tenne annak érdekében, hogy ezeknek a követeléseknek megfeleljen, és minél hamarabb ezeket megvalósítsa? I think we have you to you. Azt, azt hiszem, hogy ezt az évet amelyet a szegénység elleni harcnak szentelünk, és a kirekesztés elleni harcnak szentelünk, arra kell használnunk, hogy a tudatosságot erősítsük és terjesszük el ezen problémákkal kapcsolatban. És a legígetőbb, súlyosabb probléma ezen belül is a gyermekszegénység. Tudjuk, hogy egy gyermek esetében 4-5 éves korra eldől, hogy, hogy milyen ösvényt járhat be az élete későbbi részében. Tehát nagyon korán megfelelő figyelmet kell, hogy kapjon a gyerek. Hogyha nem kapja ezt meg, nem, nincsenek megfelelő szociális feltételek, családi feltételek, akkor az élete későbbi részében nagyon nagy nehézségekkel fog szembenézni. Azt hiszem tehát, hogy amit az Európai Bizottság tehet ezen a területen, az az, hogy ezeket a e, szempontokat képviseli, ezt a véleményt képviseli, és a nyitott koordinációs módszeren belül azt hiszem, hogy adatokat kell gyűjtenünk, és elemzést kell rendelkezésre bocsájtanunk a tagállamok számára. És megpróbálunk segíteni azoknak, ahol nagyobbak a problémák. Ebben nagy tapasztalataink vannak a nyitott koordináció módszerével, ezeket a jó példákat elterjeszthetjük, és felhívhatjuk ezekre a figyelmet. A jó gyakorlatokat így el lehet terjeszteni és arra mozgósítani a tagállamokat, hogy célokat fogalmazzanak meg. A politika csinálás sokkal komolyabb, hogyha a kormányok célokat tűznek ki maguk elé, és ezt kell bátorítanunk. Cimmer asszony, öné a szó még egyszer, kérdésem főleg arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság mennyiben hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy közös, szociális, minimális sztenderdeket határozzunk meg, hogy világossá tegyük az emberek számára azt, hogy szociálpolitikai szempontból mikor kell beavatkozni, például a hosszú tél miatt, idén nagyon sok szervezet hívta fel a figyelmet arra, hogy az energiaszegénység egyre növekszik és terjed, és nagyon, szüks, nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsünk ebben. Van egy, van egy javaslatkatalógus az energiaszegénységgel kapcsolatban. Ön ezzel foglalkozni kíván-e, és hogyan kíván konkrét javaslatokat ebből ezzel kapcsolatban megfogalmazni? nem vizsgáltam meg eddig az energia és a szegénység összefüggését. Biztos vagyok benne, hogy alapvető problémák merülnek fel. Nyilván megvizsgálom ezeket az új kérdéseket is. Számos tagállamban, számos régióban nagyon alapvető problémák vannak a foglalkoztatással, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, a családi gondozással kapcsolatban, az iskolázással kapcsolatban és egyéb szociális politikákkal kapcsolatban. Tehát széles körű megközelítésre van szükség, és egyetértek abban, hogy ezeket az új kérdéseket fel kell vetni. Köszönöm szépen az ECR frakció nevében Elmer Orr. Köszönöm szépen. Andor úr, mi a konzervatív csoportban úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy milyen hatása van az EU-nak a mobilitása, illetve a munkaügyi politikákra. Folyamatosan láttunk különböző szabályokat, amelyek a munkaerő költségét fokozzák és a rugalmasságot csökkentik. Ilyen az idős dolgozók irányelv, a munkaidő dolgozókra vonatkozó, a terhes nőkre és így tovább. Önnek is értenie kell, hogy a munkaerő költségeinek az emelése csökkenti a keresletet a munkaerő iránt. Mit akar csinálni a bizottság annak érdekében, hogy az európai gazdaságról elháruljanak ezek a nehézségek? lesznek, a szubszidiaritás figyelembevételre kerüljön. A globalizációnak nincs elég hatása, és úgy tűnik, hogy a konzultációk is egy, sok esetben mindössze annyiról van szó, hogy a munkahelyeket átviszik egyik országból a másikba, mint például a Dell esetében Írországban. Hogy fogja ezeket megoldani? Concerning regulation in general, I don't think it's uh, about putting burden on business. Nem szabad a vállalkozásokra még több terhet róni de a munkavállalókat meg kell védeni, és javítani kell a munkakörülményeiket. Mindez nagyon fontos akkor is, hogyha a foglalkoztatás és szociális politika a szubszidiaritás elve alá tartozik, és a nemzeti kormányok felelősek érte. Ezért a nemzeti kormányoknak kellene első sorban, persze európai szinten is ezt a felelősséget vállalniuk. Én közgazdász vagyok, ez tény. De a munkát én nem ö, csak egy áruként fogom föl, tudatában vagyok annak, hogy nem hasonlítható a munka ára mondjuk a könyv vagy a bútor árához. Tehát ö, az árak a munkára vonatkozóan túlták határok között mozognak és a családok összbevételét jelentősen befolyásolja az a sok diszkrepancia, amely ezen a területen mutatkozik. Ami a globalizációs kiigazítási alapot illeti. Ez egy viszonylag új eszköz, és még fel kell dolgozni azt a nem túl sok éves tapasztalatot, amely ezzel kapcsolatban felgyűlt általában véve az a véleményem, hogy maga az alap, a létrehozása a jó gondolat volt, nagyon sokat segített. Egyes elbocsátott csoportok sorsának hirtelen helyreállításában. És ha a konzultációs díjakra túl sok pénz megy el, akkor erre oda kell figyelni, de én szeretnék bizonyítékokat látni erre vonatkozóan előbb, mielőtt véleményt alkotok a kérdésben. Uh, Mr. Andor, thank you. Uh... Köszönöm szépen, Andor úr. Úgy tűnik, hogy ő nem ismeri el, hogy a ö, dolgozóknak a jogait, hogyha növeljük, az nem ö, segíti a munkahelyteremtést azoknak, akiknek viszont nincsen munkájuk. Úgy látom, hogy ön egyszerűen egy kicsit körül a munkaerőpiaci dinamikával szemben és azt mondta, hogy ő nem volt tagja a kommunista pártnak, viszont egy baloldali lapnak volt a vezetője. Annak idején ellene volt a Maastrichti kritériumoknak, a NATO-nak, elismeri azt, hogy azért a parlamentnek egy jelentős része úgy érzi, hogy ezek azért megkérdőjelezik azt, hogy ön alkalmas erre a kinevezésre. Uh, I'm afraid the way you summed up attól tartok, hogy ahogy ön összegezte az én álláspontomat, nézetemet, azért jelentős túlzásokat jelent, és nem is felel meg a valóságnak, félrevezető. Nem hiszem, hogy egy vagy másfél percben valamennyi kérdéssel és dologgal tudnék foglalkozni, amit ön itt hirtelen felsorolt. Köszönöm szépen. A az EFT csoport eh, számára Mara Pisotto asszony. Buongiorno, signor commissario. Jó napot kívánok, biztos úr! Ön azt mondta, hogy azért fog dolgozni, hogy a bizottságnak a kezdeményezései mindig a dolgozók érdekeit, igényeit szükség, tükrözzék. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez engem aggaszt. Egyáltalán nem veszi figyelembe azt a problematikát, ami a közösségen kívüli bevándorlásból ered. Sokat beszél a szegénységről, a foglalkoztatásról, dolgozók helyzetéről, de úgy tűnik, hogy nem vette figyelembe azt, hogy valójában valahogy fékezni kellene a bevándorlást is, adott esetben nullára korlátozni, hogy az európaiaknak adni munkát azoknak, akik elveszítették a munkájukat. Ha nyitott ajtókat hagyunk számos nemzetállamban, ahogy ez eddig volt, akkor nincs munkahely, és nincs mindenkinek hely, ezt látni kell. Ezzel a kirekesztés és a szociális konfliktusok premisszájához jutunk el. Nemrégen Barroso a frakciómmal egy találkozáson azt mondta, hogy a bevándorlás, az immigráció az egy forrás Európa számára. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez eddig nem így volt, nem így le, leállította az elnök. Két percben a biztos úr. Ami a bevándorlást illeti, én nem támogatom a bástya elvet, A bevándorlást komplex problémának kell tekinteni. Ez egy globális kontextusban felmerülő komplex probléma. Nem kifejezetten problémának, hanem akár forrásnak is tekinthetjük ezt a migráció gazdagítja a társadalmat. A bevándorlók új kapacitásokat teremthetnek, hozhatnak magukkal, és az emberiség történetében, történelmében mindig is felmerült a migráció. Egyes periódusokban akár gyakrabban is. Persze feszültséghez is vezet ez, de nagyon fontos látni, de nagyon fontos látni ennek a pozitív oldalát, a humanit az emberiség, társadal, az emberiség történelme szempontjából az elmúlt időszakban liberálisabb volt ez a politika, most nehézségek merülnek fel. Az első eh, generáció vagy a második generáció nehezebben integrálódik eh, a társadalomba, és ezért oda kell figyelni erre a kérdésre. Ezért döntött úgy az elnök úr, hogy a eh, szociális befogadás, vagy a befogadást, az integrációt fontosnak tekinti, és prioritásnak tekinti, és ebbe a tárcába helyezi az én, nekem szánt tárcába. Nem nem célozzuk a kirekesztést, ebben a, ez egy, ebben a, ezen a területen együtt fogok működni Reding asszonyjal és Malmström asszonyjal, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a jogi oldalai ennek és a szociális oldalai ennek a kérdésnek hogyan kezelhetők, hogyan lehet ezeket következetesen kezelni. Eh, Nos, eh, rendben Ön elmondta, hogy hogyan látja ezt a kérdést. A migrációs politikát azonban az én véleményem szerint felül kell vizsgálni összességében, nem csak szociális szempontból. Másik kérdés, sok személy, aki nehézségekkel küzdik, segítségeknek köszönhetően, vagy megtakarításaiknak köszönhetően megszakítja hozzá. Megszakította azzal, hogy csak egy kérdést tehet fel, és csak ugyanabban a témában. Akkor kiegészítő kérdésem, ami nagyjából közköve, kapcsolódik ahhoz, amit már korábban mondtam a válság lehetőséget adott arra, hogy meglássuk, hogy a hagyományos családnak milyen fontossága van. Ez egy gazdasági erő és morális erő is. Milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy támogassa a családokat, figyelembe véve, hogy a családok nagyon fontosak a válság enyhítésében is. Uh, I agree. Uh, we have to... Ezzel egyetértek. Oda kell figyelnünk a családokra. Tárcám rövid távon nagyon kevés eszközzel rendelkezik, uh, amely által közvetlenül tudnánk a családokat támogatni, de a kormányokkal való együttműködés, a kormányok ösztönzése e tevékenység felkorolására nyilvánvalóan feladatom. Különösen a sok gyerekes családokra kell odafigyelni. akiknek ugye a szociális helyzete ezt különösen indokolja. Köszönöm szépen. Akkor most befejeztük a koordinátorok hozzászólásait, és most pedig a bizottság egyéb tagjai szólhatnak fel a néppárt nevében. Eszeje Szari asszony fog kérdezni. Köszönöm szépen, elnök asszony. El, Andor úr, azért, hogy a pénzügyi válsággal szembe tudjunk nézni, konkrét stratégiára van szükség a versenyképesség a foglalkoztatás területén hogyan látja, hogy a Flex Security hogyan kapcsolódik a versenyképességéhez az európai vállalatoknak. És a válaszában kitérne arra is, hogy mit ért Flex Security alatt, a rugalmas biztonság alatt. Ezt ugyanis különböző módon értelmezik, és az írásos válaszában is azt mondta, hogy ön támogatja a Flex Security-t, a rugalmas biztonságot, ha ezt megfelelően értelmezik. Mit jelent ez a megfelelő értelmezés? A rugalmas biztonság nehéz terminus, és nagyon nehéz például az én anyanyelvemre is lefordítani, lehet, hogy nem is lehetséges. Tehát két koncepcióról van szó, a biztonságról és a rugalmasságról. És ennek a lényege az, hogyha a két koncepció közül az egyik túlságosan nagy hangsúlyt kap, akár melyik a kettő közül, akkor ez a szélesebb körű elvet akár veszélyeztetheti, amely a foglalkoztatás és a szociális védelem. Tehát ezt a két koncepciót megfelelően és szimultán módon egyensúlyban kell kezelni. Ez nem azt jelenti azonban, hogy ez csak az egyének felelősségebe tartozó kérdés. Arról van szó, hogy a e, vállalkozások hogyan szerveződnek, arról van szó, hogy hogyan lehet jobb kapcsolatot kialakítani a szervezetek, e, a e, vállalkozások és az egyének között. Ez a kulcsfontosságú elem. Minél rugalmasabb szerződésekkel rendelkeznek például kell, hogy rendelkezzenek például a munkavállalók, a másik oldalon pedig ott van az élethosszígtartó tartó tanulás. Az élethosszígtartó tartó tanulás támogatása, a képességek megszerzésének a támogatása nagyon fontos, hiszen ez segít abban, hogy a munkavállalók az új kihívásokkal szembe tudjanak nézni később. Emellett vannak egyéb elemek is, például az aktív munkaerőpiaci politikák, és emellett beszélnünk kell arról, hogy milyen szociális védelmet tudunk biztosítani. Hogyan kezeljük a, a munkanélkülieket, milyen támogatást nyújtunk a különböző országokban a munkanélkülieknek, milyen támogatást kapnak tehát. A rugalmas biztonság megközelítése tehát nagyon sok vállalkozásnak segített már az elmúlt időszakban a válságból való kilábalás, kilábalásban, hiszen a párbeszéd és a munkadók és a munkavállalók közötti kapcsolatok jobban hozzáigazodtak az új feltételekhez. És el kell kerülnünk a humántőke elvesztését, és az versenyképességet kell támogatnunk. Ez Kiegészítő kérdés. A versenyképesség és a gazdasági növekedés alapvető kérdések ugye, hogyha a foglalkoztatást növelni akarjuk. Kérdezem, hogy egyet ért-e a közös gazdasági megközelítéssel a foglalkoztatás növelése érdekében. Például az e, euró e, országoknak a Maastrichti kritériumokra és a növekedési és stabilitási paktumra kell figyelemmel lenniük. Ezeket e, ön tiszteletben tartja-e, elfogadja-e a közös gazdasági megközelítést? Válasz. Azt hiszem, hogy ha európai kohézióról beszélünk, akkor ez szociális, gazdasági és területi kohézió is egyben. A gazdasági kohézió ról szól ez a kérdés, hogy a közös elveket hogyan érvényesítjük. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek közös elvek, és ezeket tartsuk is fent, és a közös, közös szabályokat is, azonban felelős módon kell ezeket alkalmaznunk. Most, amit a válságban tanultunk, az az, hogy az Európai Bizottság jó döntéseket hozott a stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatban. A döntések amikor megszülettek a költségvetési politikával kapcsolatban a válság idején. Tehát jó, hogy vannak közös szabályok. A, szegé- a szabályok alkalmazása azonban mindig, hogy mindig az aktuális feltételekre kell, hogy válaszoljon. Ami a Maastrichti kritériumot illeti, ez az ez megint csak kb. 20 évvel ezelőtt kialakult eh, kritériumokat jelent, és ezeket eh, alkalmazni kell a minden feltétel mellett. Köszönöm, szociális uh, frakció nevében Sergio Fregretti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Andor úr, ön azt mondta, hogy szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy megvalósuljon a 2020-as stratégiája az Európai Uniónak. Ez a szándék, ez mindenképpen pozitív. Ön ö, említette, hogy az egyik fő téma ebben ami ennek a nagy válságnak a következménye, amit Európa most él át, a munkanélküliség, közép és hosszú távú munkanélküliségről van szó. Ez nagyon fontos, nagyon nagy mértékű, és a munkanélküliség továbbra is téma marad, nem fogjuk tudni gyorsan megoldani. Nem gondolja-e, hogy a gazdasági politikája az Európai Uniónak és a célzott politikái az az új foglalkoztatásokat nem kellene oly módon szankcionálni, hogy ezek tényleg hatékonyak legyenek. Unemployment indeed is a munkanélküliség most különösen súlyos probléma, és az is marad a legintenzívebb erőfeszítések ellenére is. Ugyanakkor meg kell változtatnunk a munkanélküliségi struktúrák belső struktúráját, tehát hogy miért és kik a munkanélküliek, és nem szabad hosszú távú célként szem elől téveszteni a teljes körű alkalmazás elvét, ideáját. Ez fenntartható, ez a cél, hosszú távon, de először ki kell lábalnunk a válságból, és ehhez taktikai megfontolásokra van szükség, a jelenlegi munkanélküliség megugrásának enyhítésére, és meg kell találnunk az eszközöket arra, hogy az válság előtt is már a munkanélküliségtől küzdő országok helyzetét hogyan javítjuk. Már a 70-es, 80-as években is voltak az Európai Uniónak olyan országai, amelyek súlyos munkanélküliségtől küz, szenvedtek, ahol már akkor is 10% környéki vagy magasabb volt a munkanélküliség. Tehát tény, hogy a probléma fennáll, és csökkenteni kell ezt az arányt minden eszközzel. Továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy ennek megint csak nagy részt a tagállamok lesznek a vívői, de a politikák koordinálása viszont szigorúan a mi feladatunk, és nem elegendő ö, átlagszámokat megjelölni célként, hiszen nagyon diverz Európa, differenciálnunk kell mind a célok, mind pedig az eszközök tekintetében ágazatok és korcsoportok szerint. L'obiettivo della piena occupazione per essere realizzato a cél, ugye a teljes foglalkoztatás, hogyha ez megvalósul, akkor ehhez egy gazdasági növekedésre is szükséges van, méghozzá állandó és erős gazdasági növekedésre. Ahhoz, hogy ez szavahihető cél legyen, ehhez konkrét tevékenységekre, lépésekre van szükség, méghozzá rövid távon. A szociális kohézió az alapja minden versenymodellnek a Európa története miatt és a jelenlegi helyzet miatt. Vannak különböző eszközeik, amelyeket erre felhasználhat. Más biztosok kezében is vannak eszközök. Nem gondolja-e, hogy egy, koordináció, egy olyan koordinációra, ami bevonná a parlament is, tehát is arra, hogy ezeket az eszközöket felhasználják. Nem gondolja, hogy ez fontos lenne azért, hogy ezek a fellépések hasznás, hatékonyabbak legyenek, mert az egyes biztosok külön-külön nem tudják megoldani. As I said it in my introduction. Ahogy bevezetőmben is elmondtam, Szorosan együtt kell működnöm azokkal a biztosokkal, akik az iparért, a gazdaság és monetáris ügyekért felelősek. Ha a velük való együttműködésről beszélek, akkor egyúttal azt is mondom, hogy itt kulcsfontosságú tárcákkal kell együttműködni a szociális szférának a foglalkoztatás ügyében. A, a saját tárcám eszköztára meglehetősen korlátozott, ha csak magamra hagyatkozhatom. A munkaerőpiac nagyon sok egyéb ágazattal, kérdéssel összefüggés, ezért e biztosoknak szorosan együtt kell működniük. Tajani Rénúrral már egyeztettem is arról, hogy mit értsünk új típusú beruházásokon. Nem általános százalékokat akarunk csak így önökhöz vágni, hanem konkrét megfogat, megfogható gazdasági célokat akarunk kialakítani, amelyek el is érhetők, és így ösztönözni a beruházásokat. Köszönöm szépen. A néppárt nevében Kósa Ádám úr következik. Köszönöm a szót. A közvetlenül hatályos 800 per 2008-as Európai Közösség rendelete, mely a fogya, foglalkozik a fogyatékosokkal élőkkel, és különös figyelemmel a kis és közes, közepes vállalkozásokra, hiszen ők foglalkoztatják a fogyatékosok többségét bizonyos korlátozásokat írnak elő, anélkül, hogy garantálnák a mostani foglalkoztatási szintet. Az elmúlt hónapokban a pénzügyi válság és a bértámogatások 75% csökkentése súlyos válsághelyzetet teremtett. És kérdez, emltettem barroso urat is illetve almunia urat is de azt mondták hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik. én az fifty millió fogyatékossággal élő ember nevében vitatom ezt a választ tenniük kellene valamit és kérdezem hogy mit tervezi a jogszabály felülvizsgálatát ha igen, akkor hogyan, ha pedig nem, akkor mit gondol, milyen, milyen lépéseket tervezne a foglalkoztatottság növelése érdekében? A jogszabály felülvizsgálatát egyelőre nem tervezem, és konkrét ígéretet nem teltek, de szeretném jobban megvizsgálni a kérdést. Tehát azzal maximálisan egyetértek, hogy elfogadhatatlan, hogyha a gyengébb, kiszolgáltatottabb csoportokra, beleértve a fogyatékkal élőket is, hárítják akár kormányzati szinten, akár vállalkozói szinten a válságnak a következményeit azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Eh, hogy ez vajon eh, milyen mértékben eh, nemzeti tagállami kormányok hatásköre, vagy pedig az Európai Unióé, amennyiben az Unió általában véve foglalkozik az antidiszkrimináció kérdésével, azt gondolom mindenképpen van feladat uniós szinten, és mindenképpen együtt kell működni, konzultálni kell a e, tagállamokkal, hogy azt a gyakorlatot, amely e, sértő és méltánytalan, megszüntessék. Kérem, és szeretném hangsúlyozni, hogy 50 millió fogyatékkal élő ember él az Európai Unióban magyarországon is kelet európai országokban is ninety uk nem dolgozik tehát ekkora a munkanélküliség. az európai átlag forty tehát én azt gondolom hogy sürgető teendőkre van szükség a kis és középvállalkozások hogyha nem kapnak támogatást nem tudnak fogyaték akkor nem tudnak fogyatékkal élő embereket foglalkoztatni. Az én országomban, például Magyarországon előírás van arra, hogy foglalkoztassanak fogyatékkal élő embereket és hogyha ezt nem teszik meg akkor büntetésre számthatnak más országokban nyugat európai országokban inkább a munkahelyteremtést és a foglalkoztatást támogatják és azon van a hangsúly. várom az ön álláspontját e tekintetben hogy melyik megoldást tartja szerencsésebbnek. Valószínűleg mind a két eh, irány fontos függően attól, hogy eh, mik az adott ország lehetőségei, és adott esetben milyen eh, korábbi tapasztalatokra lehet építeni. Tehát általában véve nem lehet a szociálpolitikában vagy foglalkoztatáspolitikában nagyon nagy ugrásokat tenni, de azt gondolom, hogy az adott kontextusban minden, kell mindenkitől, minden országtól, minden kormánytól elvárni, hogy jobban teljesítsen, hogy jobb megoldásokat vezessen be a korábbiakhoz képest. Ez a szakadék, amelyről a képviselő úr beszélt, ez valóban túl nagy. Tehát egészen biztos, hogy itt a megnevezett országgal szemben komoly elvárásokat kellene támasztani. Pour le groupe euh, socialiste et démocrate. Szociális és demokrata ö, frakció nevében de, de Frederik Dárten. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztos. Jelezze, hogy hol ül az idei év a szegénység elleni küzdelem éve, ezt említették. A szegénység csökkentésének célkitűzéseit mindenképpen meg kell jelölni azért, hogy megszakadjon az ördögi kör, és ne adódjon tovább a szegénység generációról generációra a, ön említette a hatékonyabb, átláthatóbb kooperációt. Pontosabban milyen módon kíván ön fellépni két területen? Elsősorban a romák befogadása, integrációja tekintetében, és az elődjének a munkáját hogyan kívánja e területen folytatni, a másrészt felől hogyan gondolja kezelni a gyermekszegénységet, Jelen, továbbra is jelentős ez a jelenség, és a gyermek szegénységgel kapcsolatos indítványokat. Úgy tudom, hogy a belga elnökségnek ezek a fontos célkitűzései számíthatnak-e az ön támogatására? Kíván, félbeszakították. First question about uh, the Roma. Ez volt az első kérdésük a romákra vonatkozóan. Spidla biztos előttemre szeretnék hivatkozni. Fontos vívmány az, hogy a roma kérdést egyáltalán sikerült európai szintre emelni a részéről. Végre láthatóbb a probléma. Ez a bővítésnek is köszönhető. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem pusztán szociális probléma, és nem csak az új tagállamok szociális problémája. Noha tény, hogy egyes új tagállamokban magas a romák aránya, hanem ez egy egész Európát érintő határokon átnyúló kérdés, és így is kell vele foglalkozni. Stratégiai megközelítésre van szükség. Nagyon kiváló munkát végeztek már a szolgálatok ezen a nemrég felkarolt területen. Ezt a munkát a DG Employment, a foglalkoztatási főigazgatóság koordinálta, és Redding asszonynal együttműködve azon leszek, hogy ezt a problémát még jobban a központba állítsam, politikai szintre emeljem. Nyilvánvaló, hogy utána kell járnunk, hogy vannak-e még tartalék eszközök, amelyeket ebből a célból mozgósítani lehet illetve hogy a tagállamokat hogyan tudjuk rávenni a szociális integráció magasabb szintjének elérésére. Mivel a gyerekszegénység kérdéséről már volt szó, engedjék meg, hogy most akkor ezt a két kérdést összevonjam. Magyarországon, hazámban a két kérdés ugyanis nagyon szorosan összefügg, átfedésben van egymással, és örülök annak, hogy a belga elnökség ebben az ügyben komoly ö, innovatív ötletekkel fog előállni, hogy hogyan lehet ezt gyerekszegénységet és a romák kérdését közösen kezelni. Merci. Euh. Köszönöm szépen, biztos úr, euh, a válaszait, és kiegészítésként a szociális befogadás tekintetében gondolja, -e, hogy a, az ajánlások a minimum euh, jövedelem tekintetében az elfogadható lenne a tagállamokban? I think we have to work on uh, a minimál jövedelem kérdésének megoldása bonyolult ügy, ez, erre nem lehet improvizált válaszokat adni. Vannak olyan országok, ahol létezik erre vonatkozó szabályozás, van, ahol nem. Le kell vonni mindegyik ország tapasztalatából a tanulságot, és mindaddig ezt nem lehet európai szintre emelni, amíg ez szigorúan tagállami és nagyon különböző szabályozás alá esik. Ez a szubszidiaritás alá esik, és mi csak ösztönözhetjük a magas normákat, de nem írhatjuk őket elő. Köszönöm szépen. Most pedig a liberális frakció nevében Elizabeth Lind asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A szakszervezeti arány tagok száma csökken egész Európában. Egyetérte abban, hogy azonos jogokat kell adni azoknak, akik belé, kívánnak lépni, vagy nem kívánnak belépni a szakszervezetekbe. A nem szakszervezeti tagoknak és azonosaknak kell lenniük. Például az irá, a munkaidő irányelv esetében. És a szakszervezetek azt mondják, vagy az opt-out burnoutot meg kell szüntetni, és ön említette a, ezt a kérdést már egy kicsit, de nagyon sok olyan dolgozó van, aki akár szakszervezeti, akár nem, önként vállalnak bizonyos túlórákat szeretném megtudni, hogy az ön véleménye szerint a dolgozók maguk dönthetnek-e a túlóráról. First of all, uh... Először is az opt-out kérdése. Mivel gazdasági és pénzügyi unióról van szó, az opt-out általában fogalmazva sosem a lehető legjobb megoldás. Mindig előbb végig kell gondolni azokat a szabályokat, amelyek esetleg mégiscsak minden országban elfogadhatóak vagy alkalmazhatóak ha nagyon nagy akadályok vannak, amik az egységes európai szabályozást akadályozzák, akkor igen, van opt-out lehetőség. Az opt-out, tehát a ezt is idődimenziót is figyelembe kell venni. Vannak nehéz tárgyalások egyes esetekben. Ez nem szabad ugyanakkor, hogy alapvető jogokat sértsen, az, hogy valaki csatlakozik, vagy nem csatlakozik a szakszervezethez, vagy hogy hogyan kezelik a nem szakszervezeti, szakszervezeti tagokat, ez alapjogi kérdés, és az alapjogok fontosabbak. Ami pedig az önkéntes túlórázás kérdését illeti, Ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen meg kell vizsgálni. Nem vagyok biztos abban, hogy egy általános végkövetkeztetést lehetne levonni. Én azt mondanám, hogy ha önkéntes egy bizonyos időszakban eh, a munkaidő szabályozás keretein belül, akkor is kell találni megoldást, hogy a dolgozókat védjük, mert azért az egészségügyi és munkavédelmi vetülete is vannak ennek a kérdésnek. Tehát teret kell adni, hogy önkéntesen megállapodhasson a dolgozó a bizonyos korlátok között, bizonyos feltételek mellett. Köszönöm szépen. Ön nagyon tudja, hogy a bizottságnak meg nem eh, nyilvánosságra nem hozott eh, jelentésébe 14 eh, országállam tagállam alkalmazza az opt-outot, és nagyon sok tagállamban az opt-outnak az indoka éppen az, hogy nagyon tágan fogalmaznak, hogy ki az önfoglalkoztató, mit jelent a több munkaszerződéssel dolgozás. A másik kérdés, hogy az irányelvnek van egy folytatása. Gondolja-e, hogy esetleg ezt az egész ágazatot valahogy külön lehetne kezelni, és további javaslatot tenni a munkaerő irányelvre, és kifejezetten az egészségügyi területet külön vizsgálják, és az egyéb területeket leválasszák. Válasz. Teljes mértékben egyetértek, hogyha visszanyúlunk a munkaidő irányelvhez, akkor egy új megközelítés szükséges alkalmazni, és az ágazati megközelítés lehet az egyik megoldás, ami nyilvánvalóan tanulnunk kell a felvetődött nehézségekből, illetve az irányelv felülvizsgálatakor felmerült problémákkal meg kell vizsgálni. Az opt-out szerintem a különböző realitásokból merítkezik, különbözőek a rendszerek az egyes ország, tagállamokban. Ezt figyelembe kell vennünk, amikor legközelebb tárgyalunk erről a témáról. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Néppárt részéről Regina Bastos asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos jelölt úr. Mint ön is tudja, a fiatalok munkanélkülisége nagyon erősen megnövekedett az elmúlt időben. 5 millió fiatal európai van, aki munkanélküli volt múlt októberben. A parlament elfogadott egy módosítást, amit elfogadott a, a portugálok, és egy kiegészít, egy módosítást tettünk, ebben azt javasoltuk, hogy jöjjön létre egy első foglalkoztatási Erasmus, ami hasonló lenne, mint az Erasmus program, de azoknak lenne, akik első munkahelyüket keresik. Az én kérdésem ezzel kapcsolatos. Tisztelt biztos úr, ismerje ezt a tervezetet egyfelől, másfelől pedig, hogyha ismeri ezt a tervezetet, akkor akkor készen állna-e arra, hogy létrehozza ezt az első munkahely Erasmus programot, és milyen konkrét intézkedéseket kíván hozni annak érdekében, hogy a fiatalok munkanélküliségi problémáját megoldja, illetve hogy specifikusan fiataloknak szóló munkahelyek jöjjenek létre. Köszönöm. I don't know yet this uh, program. Nem tudom még, nem ismerem még ezt a programot, az Erasmus programot ismerem, amelyet felsőoktatásban alkalmaztak, azonban szeretnék sokat tanulni róla. Nagyon jó példa lehet ez arra, hogy együttműköd a, együttműködjön a parlament és a bizottság. Természetesen eh, érdekelnek a specifikus, konkrét javaslatok. Nyilván a ö, eh, kezdeményezés feladata a bizottságé, de ezt meg kell vizsgálnunk. Hiszen az ifjúsági, az ifjúsági munkanélküliség nagyon-nagyon komoly, egyes országokban akár 35%-ot is elérhet. Ez nagyon a válságnak, válság miatt nagyon magas ez, és és a gazdasági válság miatt egy vesztes generáció alakult ki. Hogyha ezek a javaslatok, javaslatok segítenek bennünket abban, hogy elkerüljük a legrosszabbat, és abban is, hogy jó megoldásokat dolgozunk ki, akkor nyilván ez e, a tárca e, támogatni fogja ezeket a javaslatokat. Itt van a szociális alap, amelyet ki lehet használni ilyen célokra. Köszönöm szépen, e, biztos jelölt úr. Nagyon sajnálom, hogy nem ismeri ezt a programot, amely, amelyet mindenképpen érdemes ismerni, és mindenképpen érdemes támogatni közösség részéről. Remélem, hogy hamarosan megismeri ezt. És még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, eh, amely az, ami az ifjúsági munkanélküliséggel, illetve foglalkoztatással kapcsolatos. Eh, nagyon sok fiatal van, ugye, aki eh, szeretne szeretne, szeretné elkezdeni az első munkahelyén munkát, azonban vannak olyanok, akik soha nem dolgoztak, és soha nem kaptak lehetőséget arra, hogy dolgozzanak. Hogy lehet megoldani a 22-es csapdáját? What we can support and what we... Amit tehetünk, és ami a feladatunk, az az, hogy olyan programokat hozzunk létre a tagállamokban, amelyek amelyek a kirekesztett vagy kizárt csoportok számára munkahelyeket teremtenek. Vannak bizonyos régiók, amelyek különösen érintettek ebben egyes tagállamokon belül. Itt specifikus célzott programokra van szükség. Nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttek egyes tagállamokban, és nagyon jó tapasztalati munkát végeztek és kísérleti projekteket végeztek, főleg vidéki területeken. A szociális alap rendelkezésre áll, hogyha a tagállam azonban valamilyen jó megoldással vagy javaslattal áll elő, akkor ezt tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Danuta Jaszlowski azt hogy továbbra is a néppárt nevében. Köszönöm szépen. A hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy a a jelenlegi helyzetről beszélt. Tudom, hogy a mikor foglalkoztatási és biztosként működik, akkor nyilván, hogy kell, hogy legyen egy képe, és van nyilván van egy képe arról, hogy hogy kezd el azonnal dolgozni, és nem csak tanulásból fog állni az első időszaka. Ezért szeretném látni, hogy az ön politikájának a megvalósításához különböző instrumentumokra lesz szükség. Az egyik ilyen a szociális alap, amit több évvel ezelőtt hoztak létre, és a válság időkben sem volt ez nagyon hatékony, és nem is került teljes mértékben kihasználásra. Hogyan modernizálná ezt az alapot, és gondolja-e, hogy a szociális alapot kizárná a kohéziós politikából, a jelenlegi, ahogy a jelenlegi biztos tette, és hogyan fogja ez a felzárkóztatási alapot hozzávenni? Uh, the social Fund is part of... A szociális alap része ennek, és nagyon fontos eleme, tehát a kohéziós politikának. A kohézió egy nagyon széles körű koncepció, szociális, gazdasági és ter- területi kohézióról beszélünk. És ezen belül is ezen belül is ugye a szociális kohézió, ebbe tartozik ez, és remélem, hogy ez így is marad. Vannak lehetőségek a jobb jogalkotásra, jobb szabályozásra, a szociális alapon belül is, akár autonóm, autonómabb szabályozásra, azonban nem gondolom, hogy ezt el kellene választani a kohézió koncepciójától. Természetesen az alapot lehet modernizálni. Lehetséges ez, van rá lehetőség arra, hogy új, innovatív megoldásokat dolgozunk ki például a financial engineering. Van már tapasztalat eh, ezzel kapcsolatban, és vannak lehetőségek arra, hogy az Európai Beruházási Bankkal együtt működjünk, eh, hogy átvegyük a jó tapasztalatokat. Azt hiszem, hogy ezek a eh, programok, amelyek az elmúlt időszakban valósultak meg, például a Jessica, ezek nagyon jó mm, tapasztalatokat nagyon jó tanulságokat szolgáltatnak arra, hogy hogyan lehet a különböző finanszírozási forrásokat összekötni. Azért említem ezt meg, mert gyakran túlságosan, élesen szét választjuk a piacgazdaságot és a gazdaságnak más részeit, amelyek finanszírozást kapnak. Ezt ezt nem biztos, hogy annyira szét kell választani. Vannak a gazdaságnak olyan részei, amelyeket közpénzekből finanszíroznak, és kell, hogy legyen a két gazdasági ágazat között valamilyen link, valamilyen összekapcsolás és azt gondolom, hogy fontos, hogy visszakerüljön a közpénzekből finanszírozott gazdasági részterület is a e, piacgazdaság mainstreamjébe. Nem, hogy wciąż brakuje mi tego wizjonerstwa. Elfogadom ezt, de azért még továbbra is, hogyha önre szavazok, akkor tudnom kell, hogy első naptól kezdve tudja, hogy mit kell csinálni, mert a financial engineering, amit említett, az csak egy technikai megoldás, annak nincsen igazi tartalma az ön részéről. Annak nagyon nagyon örülök, hogy ezt az alapot nem fogja a kohézióból, kohéziós politikából kizárni, de a munkaerőpiacnak szóval nagyon kevesen kapnak igazi támogatást az életszínvonaluk tekintetében, de nincsenek olyan, akik igazán ebből nyertesek lennének. Hogyan fogunk ezen változtatni? I'm not sure if I understand the question. Nem nem vagyok benne biztos, hogy teljesen jól értettem a kérdést. 9 10 millió emberről van szó, eh, akiket a szociális alap támogat. Ez továbbra is jelentős eh, eszköz. És jeleztem már, hogy modernizálható a szociális alap. Persze nem rögtön az első napon, az új bizottság felállásának első napján. Az első naptól kezdve az Agenda 2020-szal fogunk foglalkozni a foglalkoztatási kérdésekkel, és ez, ezáltal az Agenda által felvetett kérdésekkel. Nem, Jutta Steinruck a szocialista frakció. Eh, Igen, tisztelt Andor úr. Írásbeli válaszai között azt látom, hogy a gazdasági és pénzügyi válság megoldását tekint az egyik prioritásának. Milyen intézkedésekkel kellene a tagállamoknak saját költségvetéseiket rendbe tenniük ön szerint, és hogyan lehet ezt úgy elérni, hogy ne legyenek további munkahelyvesztések, és ne a munkavállalók kárára történjen ez. A pénzügyi válság miatt egyes európai országokban ugye a nyugdíjakat is csökkentették, vagy azoknak értéke csökkent. Mit tud ebben az ügyben tenni? The experience of various member states is... A nagyon sokféle tapasztalattal rendelkeznek a különböző tagállamok, és mindegyikre másképp hatott a válság a pénzügyi szférájukra és a szociális biztonságukra is. Ha ebből egy személyes kérdést próbálok magamnak levezetni, akkor ebből azt látom, hogy nekem Tajani úrral kell egy exit stratégiát kidolgoznom, megint csak nem csak a saját tárcám ügye ez. A munkavállalók visszatérítése a munkaerő piacra széles körű együttműködést igénylő feladat, és ha őszinte akarok lenni, akkor ez nem is elsősorban az én feladatom, hanem elsősorban Rén biztos úré, aki a makroökonomiai politikáit fogja koordinálni az, a tagállamoknak, különösen azon tagállamokét, ahol ö, súlyos költségvetési hiányhoz vezetett a válság. Nekem persze van ebben feladatom, de nagyon óvatosan, körültekintően kell meg közelíteni a kérdést. Szerintem nincs okunk a rohanásra. Minden támogatási eszközt, amelyet az utóbbi két év során az EU létrehozott, abból a célból, hogy a gazdaság ne omoljon össze, ki kell használnunk, fel kell használnunk, és ha ki is vonjuk őket, ezeket az intézkedéseket, phasing autoljuk őket, akkor ezt csak lassan szabad tenni. És mindig két oldalára kell érzékenynek maradnunk a probléma két oldalának. Egyes országokban valóban a nyugdíj pénztárakat nagyon súlyosan érintette a válság a nyugdíjak vásárló értéke, nominális értéke jelentősen csökkent. Köszönöm szépen, majd még lesz alkalma erre a kérdésnek a második felére válaszolni. Még egyszer akkor Steinrück asszony. Az előző jogalkotási időszakban sok szó volt a nyugdíjról, és a nyugdíj átvihetőségről. Ön kívánja ezt a témát újra kezelni és vele foglalkozni? Uh, definitely. Nyilvánvalóan. A nyugdíjak átvihetősége olyan kérdés, amely számos kon, fo, fo, fontos, komoly társadalmi, ö, szociális kérdéssel kapcsolatos, a mobilitással elsősorban, az öregedéssel ugyancsak. Éppen ezért lesz, ö, születik majd meg hamarosan egy új zöld könyv a nyugdíjakról. Ezt tekintjük majd az új stratégia kialakításának kezdőpontjaként, és ezután tudjuk kialakítani ezt a konkrét időtervet, amely alapján próbálunk eljárni. Az aktív öregedés lesz a kulcs szó egyébként ebben a stratégiában. És az nyugdíjak átvihetőségével feltétlenül nyilván foglalkozni fogok. Köszönöm szépen, zöldek részéről, Emily Türinen asszony. Köszönöm szépen. a gyenge válasza alatt, amit a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban mondott, és elnézést kérek, az egyik legnagyobb kihívás ez jelenleg Európa számára, és hogyha nem foglalkozunk ezzel a problémával, akkor valószínűleg e, lesz egy elveszett generációnk. A munkaerő politika alapvetően igaz, hogy nemzeti szinten dől el, de milyen konkrét lépéseket kíván ön, mint biztos tenni, annak érdekében, hogy ezzel a problémával foglalkozzanak Európa szintjén, és milyen finanszírozási intézkedéseket tervez ehhez az új funkciójában? The policy measures have to be uh, politikai intézkedéseket a tagállami kormányoknak kell javasolniuk, mert oda kell figyelni arra is, hogy mennyire sokszínűség van ezen a területen. A fiatalok munkanélkülisége kétségtelenül egy nagyon fontos kérdés, de nem minden tagállamban. A legtöbb tagállamban valóban, és segíteni kell azok azt, hogy ne legyen nagy válság a fiatalok számára, a adatokra van és ajánlásokra van szükség, azon államok tapasztalatai alapján, ahol jobb a helyzet, és akik sikeresebben oldották ezt meg. Ez összefügg az oktatási kérdésekkel is. Nyilvánvaló, hogy itt oktatási és szakképzési hiányok is vannak egyes azokban az országokban, ahol probléma van és úgy gondolom, hogy itt nem csak rövid távú szociális problémákról van szó, hanem hosszú távú strukturális problémákat is kezelni kell. És természetesen pénzügyi támogatásra is szükség van. Rendben, kérdés. Úgy gondolom, hogy e, számomra nem egészen világos, hogy ön hogy látja ezt a dolgot egyszerűen kellene egy foglalkoztatási biztos, akinek kreativitása is van, és aki ténylegesen előre akar lépni, ugyanis új helyzet állt elő. Nagyon kevés az eszközünk, és ezeket fel kellene használni. Ezért szeretnék valami konkrét elképzelést hallani ezekről készen állna-e arra, hogy egy kifejezetten egy ifjúsági munkacsoportot hozzon létre, és egy külön ifjúsági munka nélküliség kezelési alapot, hogy ne csak több munka legyen, hanem minőségi munka legyen a fiatalok számára. Én konkrét lépéseket várok, Andor úr. I'm ready to consider all uh, these. Természetesen figyelembe veszem ezeket a javaslatokat Mindez részét képezi a szolgálatok feladatainak is, a szolgálataiknak, a szolgálatoknak is kell javaslatokat tenniük, de persze nagyon örülök annak, hogyha a parlamenttel párbeszédet folytathatunk, és ebből, ennek a párbeszédnek az eredményeként egy ilyen politikai agenda jön létre. Azt gondolom, hogy más biztosokkal is meg kell ezt tárgyalni azok a lehetőségek, amelyeket ön említett, az ifjúsági munkacsoport, a források elkülönítése, ezt nyilván figyelembe lehet venni. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ön mögött jobb oldalt van alelnökünk, Thomas Mann úr, aki a néppárt nevében teszi fel a kérdését. Köszönöm, elnök asszony! Andor biztos jelölt úr, 2011. május 1-ig nem sok időnk van. A munkavállalók mobilitására vonatkozó szabályok megváltoznak majd, és sikerült elérnünk, hogy sokkal rugalmasabb lesz a rendszer, ugyanakkor a régi tagállamokban ugye egyfelől üdvözölték ezek a tagállamok a bővítést, ugyanakkor mégis nagyon sok kivételes szabályt hoztak létre, és el kéne kerülnünk, hogy a munkaerőpiacok bezároljanak az új tagállamok előtt. Mint egy, egy évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat. Sok tagállam azonban nem is tudja, hogy létezik ez a folyamat, és szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság mit szeretne konkrétan tenni. Annak érdekében, hogyha felszabadulnak ezek a szabályok, tehát teljes körül lesz a munkaerő áramlása, akkor az nem érje sokként a, a, a magas jövedelem szintű országokat? Uh, I always had the view and... Uh, Mindig azt gondoltam, és a csatlakozás idején különösen foglalkoztatott ez a kérdés, sok felmérést olvastam erről, és az a félelem, amely a nyugati országokban a kibővített unióban belüli mobilitástól kialakult, mindig túlzó volt, és nem bizonyosodott be, hogy megalapozott volt. A jobban fizető munkahelyek reménysége nem vonzott annyi embert nyugatra, mint előzőleg gondoltuk. És látnunk kell, hogy ezek az ideiglenes szabályok, amelyeket egyes tagállamok alkalmaztak, és amelyek valóban hamarosan megszűnnek, és átállunk a teljes körű mobilitásra, ezek a szabályok, illetve a megszüntetésük, ha esetleg valóban feszültségeket okoznak, akkor azokat egyedileg, egyedileg kezelnünk kell. De nincs igazán bizonyíték arra mindmáig sem, hogy ez a félelem indokolt lenne, az úgynevezett új tagállamokból nyugatra áramló munkaerő aránya nem olyan, hogy ettől félni kéne, és äh, egy kicsit túl általánosan fogalmazott biztos jelölt úr. A szabad áramlást korlátozó szabályok sok ö, fekete munkát és ö, szürke gazdaságbeli munkát generáltak, és ezekben az ágazatokon dolgozó embereknek nincsen szociális védelme. Nő ezeknek a száma. Spidla biztos azt mondta, hogy a tagállamokat ö, rá akarja kényszeríteni arra, hogy akár a Bolkenstein irányelv fellazítása ö, ö, árán is ö, ez a dilema feloldódjon és nem fogják önt megtámadni a tagállamok, hogyha ö, kemény intézkedésekkel lép fel a mobilitás korlátozó intézkedések kapcsán? Uh, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy teljesen jól értettem, a fordításban volt a hiba. Nem hiszem, hogy igaz az, hogy a mobilitás miatt meg kell vizsgálni azt, hogy a szociális biztonság hogyan valósul meg, hogyan valósul meg az egyik tagállamból a másik országba ér, a, a munkavállalóknak az egyik tagállamból a másikba való irányulása. A szociális hatástanulmányt lehet készíteni, illetve kell készíteni, mielőtt ezen a területen bármilyen új kezdeményezés születik. éppen szocialista és demokratikus frakció nevében Liza Koncerni Köszönöm szépen, valamennyien tudjuk, oldalán, tudjuk, hogy az emberek élete és a munka vállalása megváltozott az elmúlt tíz, év, elmúlt tíz évben. Ez a biztonság, szegénység azokat is elérte, akiknek van munkájuk. Tudna-e konkrét bizalomépítő intézkedéseket említeni, hogy a szegénység és az alulfoglalkoztatottságot hogyan fogjuk megoldani a munkaerőpiacon? Mik a következő lépések, amit a Flex Security stratégia területén tervez Európában? The problem of the working poor is not necessarily azt gondolom, hogy a szegénységgel kapcsolatos kérdések nem biztos, hogy teljesen összefüggnek a biztonság és a e, rugalmasság kérdésével, főleg e, a, a, a bizonytalan munkahelyek e, problémája merül itt föl. Nagyon sok tagállamban kell szembenézni ezzel a problémával. Először is meg kell néznünk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne csökkenteni a nagyon rossz körülményekkel rendelkező munkahelyek számát. Itt vannak különböző atipikus programok és rendszerek, de vannak olyanok, akik különösen kivannak téve a bizonytalanságnak, a bizonytalan munkahelyek veszélyeinek, és ezt folyamatos párbeszéddel kell, a tagállamok közötti folyamatos párbeszéddel kell megoldani. Mr. Oli Rehn and you. Oli Rehn és ön is említették korábban, hogy hogy zöld, intelligens növekedést kell elérni. Ön ez, ezen mit ért? Ezt egy kicsit kifejteni-e? Tehát a zöld növekedés koncepcióját kérdezem. Válasz. A zöld intelligens munkahelyek koncepciójának a lényege az, hogy a strukturális változásokkal szembenézzünk, amelyek a klímaváltozásból erednek, és ezekkel pozitívan nézzünk szembe, pozitív víziót dolgozzunk ki ezzel kapcsolatban. Ne csak költségnek tekintsük ezt, ne csak tehernek tekintsük ezt, hanem lehetőségnek, amelyel környezetbarát és alacsony széndiokszid kibocsátású munkahelyeket lehet létrehozni. Külön, különös tekintettel egyes ágazatokra, mint például az energiaágazat, nehézipar, építőipar, ezek különösen érintettek. Teljesen világos az is, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás egyes tevékenységek leépítését jelenti. Olyan tevékenységekre gondolok, amelyeknek a széndiokszid kibocsátása különösen magas, és amelyek nagyon szennyezik a környezetet. Ehhez megfelelő képzésre van szükség, és megfelelő célzott programokon keresztül. Ahol UE frakció nevében úr. Köszönöm szépen. Azt tapasztaljuk, hogy ismételten növekszik a nagyvállalatoknak a nyeressége, ezt látjuk a tőzsdéken, a bankokra is ez vonatkozik. Eközben igazi katasztrófák vannak a munkanélküliség területén. Ezért szeretném megkérdezni, hogy ön egyet tudna érteni abban, hogy együtt kidolgozzunk egy olyan irányelvet, ami további hatalmat adna a vállalati munkahelyi bizottságoknak azért, hogy blokkolni tudják az elbocsátási terveket abban az esetben, ha egy vállalat nyereséges. Továbbá egyetértene adja, hogy legyen egy irányelv, ami nem a munka idő növelését célozza ki, hanem inkább a csökkentését azért, hogy nagyobb legyen a foglalkoztatottság. Uh, we have to be uh, very careful. Nagyon óvatosan kell lennünk az irányelvnek a szóhasználatával, amikor új kezdeményezésről van szó. Ugyanakkor új kezdeményezések irányában nyitva kell lenni a gyakorlatban amennyiben az együttműködés, illetve a vállalati ágazat e, megerősödik, mert a válság úgy tűnik, hogy egyes ágazatokban már el tűnőben van, ez egy jó hír. Együtt kell velük dolgoznunk annak érdekében, hogy az elveink alkalmazásra kerüljenek, és meg kell próbálni a kilábalás úgy megtenni, hogy a kilábalásból munkahelyek is szülessenek. A ö, munka ö, nélküliségnek a leküzdése még, még akkor is egy időt igényel, hogyha egy vállalatok már nyereségesek, és egy növekedésre is van szükség, és nem feltétlenül jelenti a kilábalás az új munkahelyeknek a létrejöttét. Monsieur le commissaire, c'est biztos úr, éppen ez az, amit bírálok, hogy a válság, van válság, csak nem mindenkinek. Van, akiknek nagy nyereséget hoz a válság, akik eh, sok pénzt eh, tesznek zsebre, miközben másokat kidobnak az utcára. Ezért eh, kérdezem, hogy az üzemi tanács számá, az Európai Üzemi Tanácsnak mennyire teszi lehetővé azt, hogy ezeket az elbocsátásokat megakadályozzák és csökkentsék a munkaidőt. Uh, the Works Council experience. Az üzemi tanácsnak a tapasztalatai uh, azok jók voltak, és a válság uh, során ezeket figyelembevételre kerültek. Ez volt az egyik olyan eszköz, ami segített a rugalmasabb alkalmazkodás területén, illetve a válsághoz való igazodásban támogatnunk kell ezt az eljárást. Valószínűleg ez a, az, amit tehet a bizottság e területen. Merci Köszönöm. ECR frakció nevében Bokros Lajos úr következik. Köszönöm szépen, itt vagyok. A jelölt úr pontosan tudja, hogy Európa számos országában a kormányzati közigazgatás úgy van meghatározva, hogy a munkaügyek és a szociális ügyek együtt vannak. Ez azért érdekes, mert a két terület, a foglalkoztatás és a szociális politika legalább annyira ellentmondásba tud kerülni egymással, mint amennyire adott esetben ez a két terület kiegészíti szociálpolitikának lehet olyan hatása, hogy a meglévő munkahelyeket védi, és ellene hat az új munkahelyek teremtésének. De lehet fordítva is. Azt szeretném kérdezni a jelölt úrtól, hogy hogyan látja ennek a keveredésnek a megoldási lehetőségét, elsősorban természetesen az Európai Unió szintjén, mert itt is mind a szociális alap, mind a globalizációs alap nem válogatja szét ezeket az eszközöket, már pedig akkor lesz munkahelyteremtés, hogyha a szociálpolitika erősíti, nem pedig gyengíti a munkaerőpiacot. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy eh, alapjában véve ez egy jó eh, kombináció, és eh, fontos is egymással összhangban, egy házban tartani a munkaügyeket, a foglalkoztatás politikát és a szociális ügyeket. Az igaz lehet bizonyos esetekben, hogy amennyiben bizonyos munkaügyi szabályozás vagy szociális elvárások nem megfelelően vannak kalibrálva, akkor az valóban vezethet foglalkoztatási nehézségekhez. De alapjában véve is makroszín azt gondolom, hogy ez nem igaz. Tehát önmagában nem lehet, tehát rengeteg olyan példa van, ahol azt látjuk, hogy egy kiterjedt szociális rendszer, egy nagyon intenzív átfogó jóléti gondoskodás, primán működik alacsony munkanélküliséggel. Ez annak köszönhető, hogy sikerül megvalósítani a produktív összhangot a kettő között, tehát nem egyszerűen költségnek tekinteni azokat a kiadásokat, amelyek a szociális védelemből fakadnak és a vállalkozókra nehezednek, hanem ezt az emberi tőkébe való beruházásnak kell tekinteni, és el lehet tolódni egy jobb minőségű foglalkoztatás felé. Tehát azt gondolom, hogy a, szab, a szociális szabályozásnak fontos feladata, hogy ne a költségekkel versenyezzenek, ne a munkaerőköltségek lenyomásával versenyezzenek a vállalkozások, hanem fektessenek be az emberi tőkébe, és így próbáljanak magasabb hozzáadott értéket elérni. Egyetértek annyiban, hogy a munkaerő minősége legalább annyira fontos, mint annak az ára. Azzal is egyetértek, hogy vannak az Európai Unióban kiváló példák arra, hogy a munkaerő minőségébe történő befektetés az a legjobb eszköze a foglalkoztatás bővítésének. Csak hogy ez nem mindenkire tud kiterjedni, ráadásul az oktatáspolitika az nem szociálpolitika. Globálisan ennek más a hatása, mert hogyha meggondoljuk azt, hogy éppen a szakképzetlen munkaerő szenved legjobban attól, hogy Indiába, Kínába elmennek a, az állások, akkor nagyon nagy kérdés az, hogy vajon nem szociális eszközökkel, tehát oktatáspolitikai eszközökkel, vagy éppen szociális eszközökkel kell ezt a problémát kezelni, ráadásul olyan körülmények között, amikor a világjólétet növeli az, hogy az indiai és a kínai munkás többet keres. Az, hogy a Szakképzetlenek sok esetben eh, szenvednek attól, hogy elmennek a munkahelyek Indiába. A globalizáció következtében valóban igényel eh, aktív munkaerőpiaci eh, beavatkozást. És azt gondolom, hogy pont ez mutat rá arra, hogy akkor segíteni kell, hogy lehetőségük legyen ezeknek az embereknek szakképzettséghez jutni, és elhelyezkedni új állásokban, amelyet a gazdasági szerkezetváltás létrehoz.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 Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! A korábbi eh, hozzászólásaiból láttam, hogy a közszolgáltatás és a szociális szolgáltatásokkal is foglalkozni kíván, és ennek örülök. Nagyon fontos, hogy a bizottság megújítsa a megközelítését, mert az eddigi bizonytalanságok eh, eh, folyamatosak voltak. Az általános érdekű szociális szolgáltatásokat és a közérdekű szolgáltatások esetében sok azonnali válaszra van szükség. Egyrészt, hogy a közszolgáltatási protokoll protokollal kapcsolatos emlékeztetőt kiadja a bizottság, valamint a közszolgáltatású, európai közszolgáltatások státuszát megfogalmazzák. A szociális szolgáltatásokról pedig hogyan akarja segíteni a szociális gazdaságot, hogy konszolidálja a pozícióját. Szociális gazdaság alá értem az összes olyanokat, akik a közösség érdekében nyereségmentes nélkül kívánnak dolgozni. Akarja-e megerősíteni azt a jogalkotásét, hogy a különböző kölcsönös segítséget nyújtó társaságokat erősítsék? Uh, two sectors have been mentioned, the social... Két ágazatot említett, a szociális gazdaságot és a szociális szolgáltatásokat, miután ezt a kettőt összekeverik gyakran, pedig nem lenne szabad. Uh, fontos a szociális szolgáltatásokat a bizottság szempontjából úgy kell kezelni, hogy egy minőségi keretben tudjanak működni, és a közösség alapelvek alapján működjenek, de látnunk kell a tagállamok sokszínűségét ezen a területen ami elésen eltérő lehet, és az egyes tagállamoknak a gazdasági fejlettsége és szintje is erősen eltérő. Tehát itt nagyok lehetnek a különbségek, de mindenképpen egy minőségi kereten kell munkálkodnunk, hogy biztosítsuk azt, hogy hozzáférhető legyen ez, és mindenki és elérhetőek legyenek ezek. A szociális gazdaság egy más kérdés, amit szeretnék megvizsgálni, az elkövetkezendő időszakban. A személyes meggyőződésem, hogy ez az ágazat mindenképpen támogatásra szorul részben munkahely teremtéssel, de részben azzal is, hogy a szociális értékeket támogatjuk, illetve azokat a közösségeket, amelyek ezekkel próbálkoznak saját módjukon foglalkozni. Úgy gondolom, hogy nem voltam eléggé világos és precíz. Az Európai Bizottságnak hogy Bernavász úr, hogyha nem akar, azt akarja, hogy meghallgassák, akkor ne beszéljen ilyen gyorsan, mert nem lesz tolmácsolás. Erre mondja magát, hogy ja, ez a probléma, köszönöm elnök azt, hogy megpróbálok akkor lassabban beszélni, csak nagyon nehéz. Tehát, még egyszer, azt hiszem, hogy európai képviselők közül sokan azt várjuk, hogy megszülessen az az irányelv, ami a közérdekű szolgáltatásokról szól, ami lehetővé tenni, hogy mit lehet, mit szabad finanszírozási tekintetben, közös közösségi, állami és magánpénzből. Vannak kollégák, akik már ezzel a témában régóta dolgoznak, például Szarkász úr és mások is. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy munkát már elvégeztünk, de erre nem kaptam még eddig választ. Most nem tudom, hogy ez így elég lassú volt, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm. On this uh, question I will... Ezzel a kérdéssel kapcsolatban együtt kell majd dolgoznom a belső piacsal foglalkozó biztossal, és az én hozzájárulásom az lehet ebben, hogy a szociális dimenzió uh, kérdéseit vizsgálom meg, illetve azokat a célokat kísérem figyelemmel, amiket már említettem, az elérhetőség, hozzáférhetőség és a minőség kérdése. De alapvetően ez egy belső piaci ügy. Merci pour le... Köszönöm. Néppárt részéről Pascal Gruné kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos jelölt. Hasznos lenne az, hogy a bizottság megvizsgálja a munkahelyen felmerülő új egészségügyi és egyéb kockázatokat. Szeretném megtudni, hogy mit tesznek ezek ellen. A különböző mozgásszervi betegségek, amelyek statisztikailag a munkai betegségek kétharmadát teszik ki egyes országokban. Milyen intézkedéseket javasolnak? Ez a közösségi stratégiában ipar prioritást élvezett 2007-2013 között. Azonban mi történt azóta? A közösségi stratégia most félidős lesz idén, az spanyol elnökség ideje alatt fel kell tenni azt a kérdést, hogy közösségi fellépés lehet-e. Milyen konkrét javaslatokat javasol azért, hogy a munkahelyeken megoldják ezeket a problémákat, és milyen határidővel gondolja ezt? Nyilvánvalóan ö, szeretném felgyorsítani a munkát ezen a területen, és új ö, jogszabályt ö, létrehozni. Fokozódik ö, valóban a ö, különböző mozgásszervi ö, betegségek, amit meg kell egyébként említenem, hogy én is az egyik érintett vagyok ezen a területen, ez csak lábjegyzet, nagyon nagy mértékben az új típusú irodai munka és a számítástechnika jelenti ezt, amit az irodákban alkalmazunk. Ezekből vannak a problémák, és azt is tudom, hogy ennek milyen költségei vannak. Ez több milliárdot tesz ki összességében fontos, hogy segítsünk azoknak, akik érintettek, többek köz, és ugyanakkor csökkenjenek az ilyen költségek is. De hogy röviden mondjam, azt szeretném, ha rövid határidő, szoros lenne a határidő, az idei év során egy-két témában tudunk előrelépni és szükségem lesz ehhez nyilvánvalóan a parlament támogatására ahhoz, hogy ebből valami konkrétan legyen. Ah, merci, mais je n'entends... Köszönöm szépen, csak nem igazán hallom a konkrét intézkedéseket, amiket ön javasolna. Említette a betegséget, meg hogy ön is érintett, de milyen konkrét intézkedést akar? Mert ez mögött az van, hogy nagyon gyakran gazdaságilag, gazdasági okok miatt bocsájtanak el, meg a betegségük miatt is elbocsátásra kerülnek a személyek, nem kapnak új munkát, kutatás, képzés is, és egyebek is vannak. Tehát én konkrét intézkedési javaslatokat várok, hogy mi az, amit konkrétan is hamarosan beszeretne vezetni. the original question was about the health. Az eredeti kérdés az egészségügyi problémákkal kapcsolatos volt a munkahelyi mozgásszervi megbetegedésekkel, és úgy gondolom, hogy erre reagáltam. A másik téma pedig az, ami jelenleg terítéken van, az a másik az pedig a dohányzás kérdése, ami sokkal bonyolultabb kérdés, ez egy olyan terület, amivel úgy gondolom, hogy nagyon komoly a probléma, A különbség csak annyi, hogy ebben az esetben a nemzeti környezeti különbségeket is figyelembe kellene venni, vagy kell venni de úgy gondolom, hogy ezt a témát mindenképpen tanulmányozni kell, és fel kell gyorsítani, különösen a gyorsított ágenda az a mozgásszervi betegségek vonatkozásában van. Elnök, köszönöm szépen, Szocialista Demokrata frakció névében Gönc Kinga. Köszönöm. No, szívesen kérdeznék még romák élethelyzetnek javításával kapcsolatban, most mégis egy másik irányba E, indulnék el a kérdéseimmel. Örültem annak, hogy említette Andor azt, hogy a foglalkoztatás horizontális irányelvként legyen jelen a döntéshozatalban, mert hogy tudjuk, hogy a, e, a válság után gyorsabban e, javulnak a makrogazdasági mutatók, és ettől elmarad a foglalkoztatás javulása de konkrét intézkedésekre is szükség van egy konkrét eh, programmal kapcsolatban kérdezném a véleményét, ez pedig eh, a mikrofinanszírozási eszköz, amiről a parlament éppen most december végén eh, szavazott. Érdekelne, hogy hogy látja, milyen társadalmi csoportok kik számára jelentene ez segítséget egyrésztről, másrészt, hogy milyen tényezőkre kell majd ügyelnie a bizottságnak a program megvalósítása során. A finanszírozás lényege, a fő ok, ami miatt fontos volt ezt napirendre tűzni, és európai szinten érdemes volt ezzel foglalkozni, és örülök, hogy ez már nagyon közel van a megoldáshoz, az az, hogy a pénzügyi szektor az eddigi állapotában nagyon sok országban nem volt képes választ adni a alacsonyabb jövedelmű munkanélküli emberek problémáira, a hátrányos helyzetű e, térségekre, és e, főleg nem tudta segíteni azt, hogy e, a munkavállalók vagy a munkanélküliek vállalkozóvá tudjanak válni, a kisvállalkozások vagy a mikrovállalkozások megfelelő formában hitelhez tudjanak jutni. Tehát ez az új kezdeményezés azt gondolom, hogy egy hathatós segítséget tud nyújtani ahhoz, hogy ezen a téren változás történjen, létrejöjjenek ilyen mikrohitel intézmények olyan országokban, ahol még nincsen, illetőleg ahol van, ott több forrást tudjanak nyújtani a lakosságnak. Köszönöm szépen, és örülök, hogy fogja ezt támogatni. Valóban most a tárgyalásoknak remélhetően az utolsó szakaszában tartunk a bizottsággal és a, és a tanácssal. Én azért is kérdeztem, hogy mely társadalmi csoportok számára jelenthet ez segítséget, mert fölmerült a mai meghallgatás során a fogyatékosok nehéz helyzete, a romák nehéz munkaerőpiaci helyzete, és én azt gondolom, hogy, hogy ezeken a területeken ez konkrét segítség lehet. Érdekelne még az, hogy van-e más olyan jó gyakorlat valamelyik tagállam krízis kapcsán hozott intézkedései között, amelyeket kiem, amelyet kiemelten jónak tart, és amit szeretne szélesebb körben látni az Európai Uniós tagországok között, és ahol maga is tud segíteni azon, hogy ezek elterjedjenek. Mikrohitelezés tekintetében most megmondom őszintén, nem tudok improvizálni, hogy hol van a legjobb gyakorlat. Azt tudom, hogy jó intézmények működnek Franciaország, Spanyolország, és vannak országok, ahol ez igazából nem létezik, például Magyarország, és ugyanakkor elterjedtek azok a gyakorlatok, amelyek tulajdonképpen a kriminalitás határát súrolják, ugye az uzsora rendszer a legnehezebben élő, sok esetben sokszorosan hátrányos helyzetű csoportok keretében. Tehát azt gondolom, hogy van tapasztalat, amit át lehet venni, vannak kezdeményezések, tulajdonképpen már a válság előtt sok kezdeményezés volt a mikrohitel intézményrendszer fejlesztésére, de nyilván most a források elapadtak, és azt gondolom, hogy ez indokolta elsősorban, hogy európai szinten Eh, foglalkozzunk a kérdéssel, és segítsük azokat, akik eh, próbálkoznak megoldásokkal. Eh, merci. Köszönöm szépen. Dávid Káza úr, a néppárt részéről. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a biztos jelölt úr nagyon fontos kérdésekre nagyon általános válaszokat adott. Amikor a fiatalok foglalkoztatásáról volt szó, vagy az illegális immigrációról Európában, az a benyomásom, hogy nem is fogja fölön, hogy mennyire súlyos a probléma Európában. Az én kérdésem a szegénységgel kapcsolatos, különösen a gyerekszegénységgel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mit kíván tenni a gyerekszegénység felszámolása érdekében? Az európai polgárok 17%-a a lét minimum környékén él, sőt a minimum alatt, ezt a problémát azonnal meg kell oldani. Ennek mi a koncepciója erre vonatkozóan? A probléma valóban nagyon súlyos. A gyermekszegénységről eh, beszélek most. Eh, azt, hogy azonnal megoldani, azt gondolom, hogy ez egy irreális elvárás. Azt mindenképpen azonnal eh, el kell kezdeni, illetőleg hát folytatni kell az eddigi munkát, amelyel az Európai Bizottság megpróbálta, megpróbálja segíteni a tagállamokat ezeknek az égető szociális problémáknak a megoldásában. Ez nyilván egy válság idején sokkal nehezebb, de pont a válság idején lehet kiterjeszteni a szociális gondoskodást, és bevezetni új intézményeket, mint például az előbb említett mikrohitelezés is egy példa arra, hogy lehet a válság idején újítani és új megoldásokat eh, eh, bevezetni. A bizottság azt tudja tenni, hogy eh, segít a tagállamoknak a lehetőségeket megismerni, segít új adatokkal, elemzésekkel, és segít a szociális alap felhasználásával, hogy az megfelelően működjön ezekre a célokra. De látni kell azt, hogy mi az, amire ez a portfólió képes, és látni kell azt, hogy mi az, amire nem képes. dispjaċini, um, però forsi ma, ma, ma konċ ċar jiena dik talán nem voltam elég világos. Kérdésem az, szeretném megtudni öntől, hogy hogyan kívánja megoldani, vagy legalábbis milyen javaslatot kíván tenni a megoldás érdekében azon a területen, hogy amikor a szegénységről és a gyerekszegénységről, van szó, a mikrofinanszírozás, mikrohitelezés hogyan kívánja megfinanszírozni, miből lesznek ezek a pénzek. A szegénység reális probléma. Nem lehet általános, gyönyörű, bevett ö, szókapcsolatokkal megoldani a problémát. Itt tettekre van szükség. Ön biztosként milyen konkrét intézkedéseket fog javasolni, hogy a jelenlegi szegénységi szint legalábbis csökkenjen? Jelenleg ugyanis növekvőben van például integrációs stratégián belül, vagy egyáltalán mi a vélemény erről a kérdésről biztos jelöltként? A, abszolút igaza van. Az a kérdés, hogy egy percben egy, mit lehet megválaszolni ebből a kérdésből. Valóban a szegénység okait kell először is megnézni, és azokat kezelni. Tehát a válság idején valóban a jövedelem biztonságot a támogatási lehetőségeket kell kiterjeszteni. Ha hosszabb távon gondolkodunk, akkor a okokat kell megnézni, azt, hogy a szegény csoportok, azok, amelyek hátrányos helyzetben vannak, kirekesztettek, hogyan férnek hozzá munkahelyekhez, oktatáshoz, egészségügyi rendszerhez. Hiszen nagyon sokszor ezeken múlik, ezek az eredendő okok, amelyből ki vannak zárva a szegények, és ezeken kell segíteni. Tehát ez egy komplex program, mindazokkal együtt kell működni, akik az oktatás, az egészségügy területén a e, politikát meghatározzák, és el kell érni, hogy komoly célokat fogalmazzanak meg saját maguk számára nemzeti szinten. Merci. E, pour le groupe PPE, e, la parole... asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelölt, biztos, biztos jelölt. Ön kutató, a válaszai sok esetben felszínesek voltak, nem sokat mondóak, de mi, akiket az állam, európai állampolgárok választottak meg, a mi honfitársaink hatékony politikákat várnak a foglalkoztatás területén. Konkrétan szeretnék feltenni egy négy kérdést, egy, mit javasol ezeken a területeken? Hogyan emlékeztetem, asszonyom, hogy egy kérdést tehet fel. Elnök asszony, mindegyik a foglalkoztatásra vonatkozik, és ismerem a szabályt hogyan küzdjünk az ellen, hogy szakképzettség nélkül kerülnek emberek munkába, hogyan lehet alkalmazkodni a munkához, az illeszkedési alapot hogyan tudjuk a globalizációban felhasználni, és hogyan integráljunk 15 millió fogyatékossággal élőt a foglalkoztatási piacba. a négy téma négy eltérő megközelítést igényel. Oh, sorry. The, uh, the four uh, subjects uh, listed the uh, Az ön által felsorolt négy kérdés teljesen négy, négy teljesen különböző megközelítést igényel. És kombinálnunk kell a különböző tárcák lehetőségeit, eszköztárát megoldásukhoz. A jobb oktatásra, képzésre, képessége kialakítására helyezném a hangsúlyt. A Lisszaboni ö, stratégia értelmében volt is némi javulás ezen a területen, ezt kell folytatni. és megfelelő eszközöket kell feltárnunk annak érdekében, hogy a nemzeti politikákat megtámogassuk, a nemzeti programok valóban javítsák a szakképzettségi szintet az egyes tagállamokban. Nyilván ez is egy általános válasz, a konkrét részleteket azonban a programokon belül nemzeti szinten kell úgyis kidolgozni. A globalizációs kigazítási alappal kapcsolatban ez egy teljesen más téma, más kérdés, pedig azt tudom elmondani, hogy az Európán belüli nagy munkaerő, kényszermunkaerő áramlások enyhítésére szolgál, és úgy kell felhasználni, hogy konkrétan az emberek ö, ö, új munkahelyhez juthassanak, új képességeket alakíthassanak ki, és globális intézményekre van szükség, amely a munkaerőpiacot egyszerre kezeli. Monsieur le commissaire. Tisztelt biztos jelölt úr, nem jutottunk el a probléma lényegéhez. Van egy konkrét problémánk, hogy a meglévő politikákat továbbfejlesszük oly módon, hogy a dolgozók jobban tudjanak illeszkedni a vállalatok új igényeihez, annak érdekében, hogy megtarthassák munkahelyüket. Ezért különböző instrumentumokkal, eszközökkel és politikailag is meg kell határoznunk, hogy milyen irányba menjünk azért, hogy a dolgozók megmaradhassanak a munkahelyüken. Sokkal nehezebb persze valakit visszaintegrálni a munkaerőpiacra, mint ott megtartani. Hogyan látja azokat a politikákat, melyek azok a politikák, amik lehetővé teszik, hogy az emberek megtarthassák a munkahelyüket, illeszkedve az új igényekhez? Uh, this may sound as a very general answer, but uh, I think this... Lehet, hogy megint túl általánosnak fogják tartani a válaszomat, de a flexicurity, a rugalmas biztonság, erre a válasz. Vagyis nem csak a munkahelyeket, hanem a foglalkoztatást kell megőrizni hosszú távon. Csak azt tudom megismételni, amit már korábban is mondtam, a tanulás, a képességek fejlesztése a legfontosabb. És megint csak ismételni tudom, hogy a szociális párbeszéd az elsődleges, annak érdekében, hogy az átállás rugalmas legyen, és a munkaerőpiaci kihívásoknak és a globális kihívásoknak egyszerre meg tudjunk felelni. Merci pour le groupe. Köszönöm. A szocialista és demokrata frakció nevében az utolsó kérdése lesz a foglalkoztatási bizottságnak Stefan Hughes úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos jelölt úr, a munkahelyi és biztonsági kérdés, ez nagyon fontos kérdés az ön területén, viszont ez az elmúlt években elég elhanyagolásra került. Említették a mozgásszervi betegségeket, és például a mágneses rezonanciás berendezésekkel kapcsolatban, ha igaz, akkor lesz majd egy javaslat. És milyen egyéb javas elképzelései vannak az akcióprogramra? Például vannak új kockázatok, például a nano részecskékkel való dolgozás esetében, és a jelenlegi szabályozásokat is felül kellene vizsgálni a különböző, például a, a ö, vezeték nélküli komputer egér nincs is benne, mert annak idején nem volt ilyen. Milyen lépéseket kíván tenni a munkahelyi biztonság érdekében? The new uh, uh, action program. Az új akcióterv és az új megközelítés figyelembe kell, hogy vegye azokat a problémákat, amelyek a kérdésben is felsorolásra kerültek a veszélyes anyagokkal való munkavégzés például ugyancsak egy nagyon fontos kérdés ezen a területen, de probléma az is, hogy ezek tudományos bizonyítékokra is szükség van. Vannak egyes kérdések, mint például a dohányzás. Ottan nyilvánvaló a tudományos bizonyíték, és ott nagyon egyértelműen kezelhető a dolog. Egyéb területeken egyelőre a időre van szükség, például az elektromágneses ügyekben, vagy és valahol nehezebb a helyzet, ezben az például a veszélyes anyagok ban sem mindig egyértelmű a tudományos bizonyíték, és ebben az esetben nem tudok egy gyors változtatást ígérni az adott jogszabályban. Köszönöm szépen, örülök, hogy van egy akcióterv programja a jövőre nézve. Ugyanakkor mégiscsak nehéz azt látni, hogy tartalom nélkül menjen át egy ilyen program. Az ön lehet, hogy meg tudná hozni az áttörést, hogy végre legyen egy tartalommal rendelkező akcióterv. Vannak egyes, té- válasz, vannak egyes témák, amikben a személyes elkötelezettség is kell, meg, és kell, szükséges hozzá a jogi háttér is olyan idő időszakban vagyunk, ahol az egészség és a biztonság kérdései egymáshoz kapcsolódnak. Nem csak nem csak egyéni szándék kérdése ez, hanem olyan kérdés, ahol bizonyos jogi kihívásokkal is szembesülnünk kell. Vannak olyan esetek, amik arra köteleznek minket, hogy mielőbb és gyorsan foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen. Három kérdést fognak feltenni kollégáink a nő bizottságból. Az első kérdést a néppárt nevében Járóka Lívia teszi fel. Üdvözlöm, tisztelt biztos úr! Jó napot kívánok! I'm going to speak in English to make sure that the translation is... Angolul fogok beszélni, hogy könnyebb legyen a fordítás. Ön többször is említette az Európai Unió legkiszolgáltatottabb csoportjait, akik a többszörös megkülönböztetésnek vannak kitéve, akik a legnehezebb terheket kell, hogy viseljék a munkanélküliségben. Számunkra az esélyegyenlőségi szakbizottságban nagyon fontos üzenetek ezek. Szeretnénk önök, önnel együtt működni a jövőben a többszörös megkülönböztetés elleni harcban. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség programjában. De még egy ennél sokkal fontosabb eh, témát szeretnék felvetni, ez a jóléti társadalmakat, a jóléti társadalomban is vannak olyanok, akik ennek a szélén élnek, akik eh, munkanélküliek. Eh, Baros Szevkovics öt évvel ezelőtt, 2005-ben azt mondta, hogy a romák, akik az egyik sebezhető csoport, amelyről ön is beszélt itt, ők csak kihasználják, kiaknázzák a szlovák jóléti rendszert. Kérdezem, hogy mi a véleménye erről, erről, erről a rendkívül vitatható és vitatott nézetről. Mit gondol ezekről az emberekről, mit gondol ezekről a, erről a társadalmi csoportról, amely teljesen kirekesztődött Európában? the way I see uh, the Roma is... Uh... Ahogy én látom a uh, roma uh, kérdést, uh, e, ezt a romák tényleg um, hátrányos helyzetben lévő csoport. Eddig öt tagállamban szenvednek a romák a megkülönböztetéstől és az előítéletektől, hanem, és ráadásul nem csak ezektől, hanem az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés hiányától, az oktatás hiányától, a lakáshoz jutás hiányától. És ezeknek a problémáknak a következménye, és a kirekesztésnek a következménye az, ahogy látjuk ma a romák helyzetét. Tehát az elmondott álláspont, amit itt ön is idézett, ez nem az én álláspontom, beszélni fogok a biztos jelöltel erről, hogy ő ezt hogyan értette. Nagyon részletes álláspontot kell kidolgozni a romákkal kapcsolatos új stratégiai megközelítéssel kapcsolatban európai szinten. Erről már beszéltem Reding asszonynal, eh, de emellett szeretném ezt megtárgyalni más biztosokkal is, biztos jelöltekkel is eh, ezt a kérdést. Legyen szó az egészségügyi eh, kérdéseket, vagy a kultúráért felelős biztos jelöltről. Azért, hogy konkrét és átfogó intézkedéseket határozzunk meg. Kiegészítő kérdés Ebben a parlamentben sajnos én vagyok eh, az egyetlen roma képviselő. Eh, a, mi az arányokat tekintve, tekintve, Európában, az európai roma népesség arányát tekintve akár 20 is lehetnénk itt a parlamentben. Eh, mit tesz, tenne az Európai Bizottság a leghátrányosabb helyzetben élők befogadásával kapcsolatban? Lát-e olyan helyzetet, amelyben Maros Sefcovics lenne az Európai Bizottság alelnöke, mit gondolna egy ilyen helyzetről. Ő lenne felelős az intézményközi kapcsolatok és igazgatás kérdéséért, és ez a személy ilyen véleményt nyilvánított ki, amit én ideztem, idéztem. Mennyiben lehet ez az európai roma stratégia katalizátora? És hogyan fog ön szembenézni az ilyen típusú kijelentésekkel a bizottságban? Mielőtt kommentálnám bármelyik biztos jelöltnek a kijelentéseit, velük kell egyeztetnem, szól a válasz. Azt hiszem, hogy a legfontosabb, a legfontosabb pont itt az, hogy igazoljuk azt, hogy a mi szempontunkból ugye nem, nem csak egy sebezhető csoportról beszélünk, hanem valószínűleg a legsebezhetőbb csoportról beszélünk itt, de e, ennek a problémának a megoldásához e, megfelelő célra vezető intézkedésekre van szükség, többet kell tennünk, mint az elmúlt években, európai szinten is. Én ismerem az ön munkáját, és gratulálok az ön munkájához, amelyet az e, elmúlt e, időszakban végzett. Itt az Európai Parlamentben Kósáné Kovács Magda is egy nagyon e, kiváló jelentést készített a témában. Azt hiszem, hogy ez már kiváló háttér amely segít nekünk az új intézkedések megfogalmazásában. És szeretném hangsúlyozni azt is, hogy Spidla biztos úr az elmúlt törvényhozási ciklusban is nagyon sokat tett a témáért. Köszönöm a Szocialista és Demokrata ö, frakció részéről Esztrella asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, ö, biztos jelölt úr, ö, jelentés készítője vagyok a a, annak az irányelvnek, amely a szoptató anyák és az anyasági szabadsággal foglalkozó irányelvnek. Egyes tagállamokban van apasági szabadság is, de ez még nem európai szintű. A szülői feladatok megosztása a férfiak és nők között az egyik célkitűzés, ami segítheti az egyenlőséget a nemek között, és segíti a szakmai és a családi élet jobb összegyeztetését is. Fogja ön támogatni az én javaslatomat a tekintetben, hogy legyen apasági szabadság is a 92 per 85-ös irányelvben. I'm very supportive of the idea. I think it's nagyon tetszik az ötlet, és támogatom, hogy a férfiak is vegyenek részt a gyermekek gondozásában, ellátásában. Én ezt gyakorlatban már megtettem, és tudom, hogy nagyon sok esetben ez egy probléma, és egy apasági ö, szabadság segíthet ebben. Nem feltétlenül kell, hogy ez kötelező erejű legyen, hanem meg kell ö, vizsgálnunk azt, hogy az egyes tagállamokban, ahol vannak erre jó példák, ott ez hogyan működik, és meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan kapcsolódik a szociális rendszerekhez, a társadalom, biztosításokhoz az egyes országokban, mert itt megint csak figyelembe kell vennünk a sokszínűséget és a szubszidiaritás elvét. Köszönöm szépen értem, hogy ön mellette van egy olyan európai szabályozásnak, ami az apassági szabadságot irányozza elő tekint. Tehát, vagy egyetért abban, hogy ez a javaslat szerepeljen a 92 per 85-ös irányelvben, vagy ha nem, akkor a bizottság majd fog kezdeményezni ilyet. Hogyha ez az eset, akkor mikor fog a bizottság kezdeményezni? Um I would need to uh, see the subject close. Meg kell vizsgálnom közelebbről ezt a kérdést, de a lehető legjobb időzítést kívánom ehhez alkalmazni, ugyanakkor nem szeretnék elé, elébe menni határidőknek. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen Sziri Lóvir asszony az ALDE frakció nevében. Tänan, proua president Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt úr, ön a demokrácia nagy híve, és én is az vagyok, és éppen ezért elviselhetetlennek tartom azt, hogy a népesség egyik fele sokkal rosszabbul él, mint a másik fele. És itt a nőkről beszélek, az utóbbi 40 év során, az utóbbi 40 év során, ismétlem, az Európai Unió kilométernyi joganyagot, határozatot, irányelvet, iránymutatást fogadott el különböző jogi érvényességi szinteken. Mindegyik kimondja ugyanazt a szép gondolatot, hogy a nemek egyenlőek és szükség is van ilyen jogalkotásra, nyilván harcolni kell a nemek egyenlőségéért, de fontos, hogyha valamit eldöntünk, már pedig 40 éve eldöntünk ilyen dolgokat, akkor történjék is végre valami. De facto. A nők és férfiak közötti fizetés bérszint közötti különbség szembeötlő. Nem akarok a 2007-es évre hivatkozni, amikor még ráadásul jó is volt a gazdaság, ez talán kivétel volt, de ez a különbség a nők és férfiak között az évek során gyakorlatilag mindig nőtt, folyamatosan nő. Mit kívánom tenni, hogy a tagállamok végre is hajtják, hajtsák a meglévő jogalkotást? Uh, I have to do everything in my power uh, to get... Mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy a tagállamok végrehajtsák a már megalkotott joganyagot, a probléma az, hogy miközben egyes területeken valóban megfogható eredmények és előrelépés születtek, valóban a jövedelem szint kérdése továbbra is megoldatlan. 17-18 százalékos a különbség a férfiak és nők jövedelme között, és Ráadásul a nők munkaerőpiaci részesedése sem ugyanolyan, mint a férfiaké, bár itt történt némi javulás. Ez az évszázad első évtizedében, és attól, lehet ebben az évtizedben. Egyetértek azzal, hogy ez a probléma égető, és túl nagy a különbség, kár, hogy van különbség egyáltalán. Az északi országokban általában jobb eredményeket értek el ezen a területen, és több nő van vezetőbeosztásban, mint délen. Nyilvánvaló, hogy ehhez a kérdéshez hozzátartozik az anyasági, szabadság kérdése, a nők ösztönzése a vállalkozói tevékenységre, és olyan szabályokra van szükség, amelyek egyenlő esélyeket biztosítanak a nőknek a vállalkozás területén is, hogyha akarnak vállalkozni. Ez egy tipikusan horizontális kérdés, a jogalkotás minden területén ennek egy fejezetet kell szentelni, hogy a nemek között megvalósuljon az egyenlőség e tekintetben is. Eh, Tänan, mul oleks täpsustav küsimus. Köszönöm szépen. Lenne egy pótkérdésem. Én tulajdonképpen azt akartam öntől kérdezni, hogy a tagállamokban ugye mindenhol szinte nő a férfiak és nők jövedelme közötti különbség. Észtországban, saját hazámban ez 33 százalékos, tehát jóval magasabb, mint az átlagos 17-18. Öt évvel ezelőtt 22 százalékos volt, tehát hirtelen megnőtt. És mi lesz, hogyha a gazdasági válság erre a területre is hat? Lehet, hogy még tovább radikálisan nő ez a különbség. És úgy tűnik, hogy egyik tagállam sem foglalkozik ezzel a speciális kérdéssel, ezért szükség lenne arra, hogy az Európai Unió ösztönözze ezt, ennek a problémának a megoldását. Én a észt nőszövetség tagja vagyok, és nagyon foglalkoztat engem, hogy az Európa tesz-e valamit a nők érdekében, most különösen a válság kapcsán. Uh, a 33%-os különbség valóban a legnagyobb Európában, amelyről tudok. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a súlyos különbségek és növekvő különbségek akár a válság következményeként alakultak ki, akár másokból kezelésre kerüljenek. Nagyon nagy a változatosság Európában e tekintetben is, és valóban az átlagok nem mondanak el mindent a történetről. Én nem ismerem konkrétan az észt helyzetet, de megígérem ennek, hogy konkrétan foglalkozni fogok vele, és a szolgálataimat felkérem arra, hogy kutassák meg és mutassák ki, hogy mi lehet a probléma hátterében, és mit lehet e hirtelen különbségnevekedés csökkentése érdekében tenni. Alapvetően Persze, amennyiben ez a kérdés a diszkriminációval is kapcsolatos, akkor meg különösen fontos szerepet kell, hogy játszom. Köszönöm szépen. Most a Kulturális Bizottság két kérdése következik. Az első Georgios Papa Nikolú úr fogja feltenni a néppárt részéről. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Itt vagyok, itt vagyok önnel szemben. Nos, tehát beszéltünk a fiatalok munkanélküliségéről, a fiatalok szegénység, fiatalokkal kapcsolatos szegénységről, és a fiataloknak szinte az egy ötöde a szegénység határán él, és a szegénység a fiatalok körében nagyobb, mint a lakosság átlaga. Itt azonban vannak különböző megközelítések, képzési, szakképzési, továbbképzési, nevelési megközelítések. Több lehetőségünk lenne, azonban a válság is hozzájárul a nagy munkanélküliséghez. Gyakran az a helyzet, hogyha, hogy a fiatalok, hogyha találnak valamilyen munkahelyet, az a munkahely az ő képességüket, képzettségüket egyáltalán nem elégíti ki, készségeiknek nem felel meg. Hogyan lehet a megfelelő megfelelő struktúrákat erősíteni annak érdekében, hogy az oktatásból a munkavilágába való át, áttérés egyszerűbb legyen, és a fiatalok elvárásainak megfeleljen. Az új képességek új munkahelyekre program fontos szerepet kell, hogy játszon ezen a területen. A nemzeti eh, rendszerek eh, ki, eh, továbbfejlesztése tekintetében, a képzési, továbbképzési rendszerekben, és a probléma, amit ön említett, azzal, azzal is kapcsolatos, hogy egyes fiatalok, akik elhagyják az iskolát, nem rendelkeznek megfelelő képességekkel, képesítéssel ez az oktatási rendszer felelőssége is nagy részt, és annak a arra is visszavezethet, visszavezethető, hogy sok országban nincsen megfelelő munkaerőpiaci politika. Látjuk a fiatalok közötti munkanélküliséget és a fiatalokra jellemző szegénységet, ezek a számok is alátámasztják ezt. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy hogy szorosabb, közelebbről megvizsgáljuk ezt a témát. A rövidtávú, illetve a tartós munkanélküliség lehet ennek a következménye, és a tartós munkanélküliség tartós kirekesztést jelenti. A tartós kirekesztés pedig hosszabb távon többbe kerül, nagyon sokba kerül. Az Európai Bizottság együtt dolgozott, különböző szakértőkkel együttműködött, és a tagállamok arra kéri, hogy a szakértők által levont tanulságokat vegyék figyelembe. Parola da problémáda panaferete que sis. Nos, mindenféle probléma ellenére, amit ön felvetett, az a helyzet, hogy a fiatalok általában jobban képzettek, mint korábban. És mégis nem kapnak lehetőséget arra, hogy megfelelő munkahelyet szerezzenek nem a képességeknek megfelelő munkahelyet kapják. Hogyan lehetne lehetőséget teremteni eh, első tapasztalatok gyűjtésére? Jó, hát itt vannak a gyakorlatok, ugye, a eh, praktikumok, eh, ennek keretében lehet gyakorlatot szerezni. A, fiatalok, a fiatalokat azonban gyakran a gyakorlati idő alatt gyakran kizsákmányolják nem is fizetnek nekik, és gyakran a praktikum ott aztán meghosszabbítják, és gyakorlatilag munkát végeznek a fiatalok, és közben kizsákmányolják őket. Talán erősebben lehetne ezt ellenőrizni. Válasz. A különböző ilyen típusú gyakornoki programok a különböző tagállamokban részét képezik a válságra adott a válságra adott válasznak európai szinten. Azt hiszem, hogy nagy az előrelépés ezen a területen, a munkahelyek eh, tekintetében. A, hogyha látjuk, hogy a fiatalokat ezekben a rendszerekben nem fizetik meg, kizsákmányolják, nem megfelelően alkalmazzák, akkor ez bizony nagy probléma, és eh, meg kell próbálnunk beavatkozni. Összességében előrelépésről van szó, előrelépésnek tekinthetők a gyakornoki e, programok, e, és meg kell vizsgálnunk, hogyha ezzel kapcsolatban anomáliák e, merültek fel. Dernière question de la Commission. Utolsó kérdése a Kulturális Bizottságnak szocialista demokrata ö, frakció részében Marioniból. A terem hátsó részén. Ö, Szeretném ezzel a fiatal foglalkoztatási kérdéssel még egy kicsit kérdezni. Ezt meg kell oldanunk. Hallottak kérdések számából is, hogy hogyan gondolkodik, és amik a problémák. Az egész Európai Unióban probléma ez és kétségtelen, hogy ennek egy része az képzett, szakképzettségi kérdés. De az utolsó kérdéshez, különösen a felsőoktatással kapcsolatban. Nagyon sok diplomás kerül ki a felsőoktatási rendszerből, úgy, hogy ugyanakkor még sincsen igazi szakképzettsége, és további szakképzésben kell, hogy részt eh, vegyen a továbbiakban. Azt szeretném megtudni öntől, hogy milyen konkrét megoldásokat javasol, mert valamennyien sajnáljuk, hogy fog, munkanélküliség van a fiatalok körében, hogy szegénység van, tehát azt szeretném megtudni öntől, hogy milyen módon lehet a véleménye szerint javítani a fiatalok képzettségét oly módon, hogy ténylegesen munkát is kapjanak, ne csak képzettségük legyen. Tehát olyan képzettséggel rendelkezzenek, ami munkahelyet is eredményez számokra és hogy egyes stigmákat is megszüntessünk, amik bizonyos szakképzettségekhez kapcsolódnak. Nem tudom, hogy félbeszakítja. Például, például az Egyesült Királyságban egyik államból a másikba átvihető-e az, a szakképzettség? Válasz. Először is szeretném elmondani, hogy az Európai Szociális Alap a továbbiakban is támogatni fogja a szakképzési tevékenységeket, ideértve a szakképzés modernizálását és a képzés modernizálását is. Második dolog az új képességek, új szakképzés, új munkahelyekre. A szakértői csoport ajánlásokat fog előterjeszteni, ami aztán majd tovább viheti ezt a kezdeményezést. A bizottság idén tavasszal fog elfogadni egy közleményt, amelynek az a célja, hogy új lendületet adjon a további Európai Uniós együttműködésre az szakképzés területén és az úgynevezett kopenhágai folyamatnak tehát ez is egy kérdés, amit a belga elnökségnek kell majd kezelnie. Tehát lesz egy új közlemény a stratégiai irányok meghatározására az oktatási és a szaképzés területén. Merci. Köszönöm szépen marad még időnk néhány kiegészítő kérdésre, miután minden nagyon jól szervezett, már itt is van előttem egy lista, megint a honszabály értelmében, ennek értelmében Derek Clark úrnak adom meg a szót az EFT frakció nevében. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Andor úr, bizonyára tudja ön, hogy a biznisz világra, a gazdasági világra fontos hatása van a jelenlegi irányelvnek, és nem tudnak megfelelni a kis vállalkozások számos kihívásnak. Nagyon sok ö, kisvállalkozás szenved, és ennek konkrét hatása van nyilván a foglalkoztatásra is. A kisvállalkozások különösen, szerintem az egész EU-ban alkalmazzák ugyanakkor az összes foglalkoztatott felét. És ha ez az összefüggés létezik, akkor ez súlyosan érinti a foglalkoztatást. Ön szerint milyen specifikus és fontos lépéseket kéne tenni a kisvállalkozások terhének csökkentése érdekében? The SME sector is indeed a kis és középvállalkozások valóban nagyon fontosak a munkahelyteremtés szempontjából, és támogatnunk kell őket ilyen szempontból is. A bizottság tervei között szerepel az, hogy a fölösleges administratív terheket csökkenteni kell, egyszerűsíteni kell az eljárásokat, a szabályokat. Van egy magaszintű munkacsoport, amelyet Stoiber úr vezet egyébként, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, és folyamatosan próbálja leépíteni a szükségtelen administratív terheket. Ugyanakkor el kell mondani, hogy ezen a területen a szociális mozgástér meglehetősen kicsi, ugyanis nagyon sok egyéb szabálytól is függ a kisvállalkozások helyzete, amelyek valóban megnehezítik az életüket, de ezekre nincs hatása a szociális tárcának a szociális jogalkotás, a munka ügyi jogalkotás sajnos nem sokat tehet, hiszen eterhek többségéért nem ez a fajta jogalkotás felelős. Talán 3% erejéig van ez így. Tehát tenni kell valamit, de a saját helyzetemből, a saját tárcám szempontjából kevés mozgásterem van. The social impact. Ön elismeri azt, hogy a munkának, a való rendelkezésnek fontos szociális aspektusai vannak. Ön többször elmondta ezt az összefüggést, például a munka irányelv kapcsán. Ha jól értettem, akkor ön azt mondta, hogy nincsen, nem tervezi azt, hogy az optautokkal megbirkózik és lecsökkenti a a számukat. Márpedig szerintem és szerintünk az opt-out a munkaidő irányelv alól súlyos hatással. subject. Uh, Én azt mondtam, hogy új megközelítés keretében akarok foglalkozni az optautokkal, a munkaidő irányelv optautjaival, és megpróbálom olyan kontextusba helyezni a kérdést, az optautokat, hogy miután konzultáltam a szociális partnerekkel, és elkészítettem egy hatástanulmányt, akkor arra fogok törekedni, hogy az optautok csökkenjenek. Elmondtam, hogy én nem tartom az optautot a legjobb megoldásnak a jelenlegi gazdasági monetáris helyzetben de nem tudok még konkrét időpontokat megnevezni, hogy mikorra és milyen mértékben csökkenthető szerintem az optautok száma a munkaidődényel való. Köszönöm szépen az utolsó kérdést. Tatjana Zdanoka kolléganőnk teszi fel zöldek részéről. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Itt vagyok. Egyes tagállamok a válságban pénzügyi segítséget kellett, hogy figyelembe, hogy igénybe vegyenek az Európai Uniótól és a Nemzetközi Alaptól. Időközben azok az ország, országok, amelyek ilyen segítségben részesültek, nagyon, nagyon vitatott szociális döntéseket hoztak, mint például nálunk Lettországban a nyugdíjak csökkentése, illetve illetve önöknél Magyarországon is a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos intézkedésekről beszélek. E, ezek e, e, itt megint csak a leg sebezhetőbb csoportokat érintik ezek az intézkedések. Úgyhogy gondolom, úgy gondolom, hogy a segítségnyújtási, pénzügyi segítségnyújtási eszközöknek a szegénység elleni harcban is segítségükre kellene, hogy legyenek, kell lenniük. Tehát egyetérte abban, hogy a szociális kérdéseknek való megfelelés fontos a nemzetközi segítségnyújtásban, és hogyha egyetért ebben, akkor ez a szociális függőséget hogyan tudja megvalósítani? Hogyan tervezi megvalósítani? Válasz. A pénzügyi segítséget nem csak az Európai Unió, hanem az Európai Unió és a, monet, a valuta alapja együtt nyújtották. Teljesen egyetértek azzal, hogy az IMF kondicionalitását meg kellene vizsgálni, és ezt a szociális dimenzió, illetve a pénzügyi, a gazdasági válság, a likviditási válság szociális hatásainak vizsgálatával kellene kiegészíteni. És ezeket figyelembe kell venni a válságra adott válasz során. Nagyon szerencsétlen dolog volt az, hogy a nyugdíjakat is csökkentették, Azonban a közférában dolgozók helyzete is romlott, a bérek is csökkentek számos országban, amelyekről beszélünk. Nagyon-nagyon komoly válságról van szó, ezért kezdtem a hozzászólásomat ennek hangsúlyozásával. Azt gondolom, hogy a válság gyökereit kell megvizsgálnunk nemzetközi pénzügyi struktúrákat kell kialakítanunk, és intézm- olyan intézményeket kialakítanunk, amelyekkel el lehet kerülni a jövőben az ilyen típusú válságokat. A jelenlegi helyzetben azonban célzott segítségnyújtásra van szükség a sebezhető csoportok számára azon csoportok számára, amelyeket érint a bércsökkentés, illetve a nyugdíjcsökkentés. Ha jól tudom, az Európai Unió és az IMF is támogatta ezeket a célzott programokat, intézkedéseket, és meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet ezt javítani. Alors, il nous reste de... Akkor még marad egy kis időnk, még további kérdésekre. A következőt a liberális eh, frakció, eh, illetve nem, javítja az ALDE eh, részéről, ALDE írsasszony fogja feltenni. Herr Kommissarsanwärter, ähm, Sie haben auf die Biztos jelölt úr, ön ami a válaszait illeti, amelyek intézményekre vonatkoztak, üzemi tanácsok, szakszervezetek, e-, ezekre eléggé részletesen válaszolt, ami azonban a specifikus, konkrét munkavállalói vállalókra, például a fogyatékkal élőkkel, élőkre, fiatalokra vonatkozott, tehát egy kicsit inkább kikerülte a konkrét válaszadást. Azt hiszem, hogy ezek a programok, amelyek konkrétan ezeket a csoportokat célozzák, és ezeket próbálják beintegrálni a munkaerőpiacba, ezek speci- specifikus, konkrét válaszok kell, hogy legyenek. A kérdésem tehát a következő. Ez a terület, a célcsoport specifikus terület, e, és amely területben nagyon szoros együttműködésre lehet szükség Vivian Reddinggel, itt tervezi-e azt, hogy külön kitér bizonyos csoportokra, a fogyatékkal élőkre, a bevándorlókra és egyéb külön nehézségekkel küzdő csoportokra, illetve milyen intézkedéseket tud javasolni, amelyek konkrétak, és ezekre a célcsoportokra irányulnak. Yes, I have to work with... Uh... Valóban, együtt kell működnöm Vivian Redding asszonyjal valamennyi területen, ahol a diszkrimináció felmerül, és minden vonatkozó jogalkotás kezelése során, mint például a szociális és foglalkoztatási témákban, hiszen ezek mind alapvető emberi jogokat érintő kérdések. az ön által említett csoportok, mint a fogyatékkal élők vagy bevándorló közösségek tekintetében valóban célzott programokra van szükség, és fel kell kérnünk a tagállamokat arra, hogy konkrét célokat jelöljenek ki maguk számára, annak érdekében, hogy kevésbé kirekesztő legyen a foglalkoztatási gyakorlat, és kevésbé kirekesztő a társadalom egésze ez nem olyasmi, amit az egyik napról a másikra fel lehet állítani, nem olyan program, hanem a 2020-as EU stratégia részeként, integrált elemként kell megjelennie. Ez lesz a tavaszi időszak egyébként egyik legfontosabb feladata számunkra, hogy a stratégia kapcsán hosszú távú célokat tűzünk ki ezen a területen. Madame Hirsch, vous souhaitez rebondir? És asszony kíván kiegészítő kérdést tenni? Ez azt jelenti, hogy az ön számára ez továbbra is fontos terület, amelyet nem kíván teljes mértében átengedni Redding asszonynak, jól értem? We have to uh, work together. Együtt kell működnünk. Minden diszkriminációt felvető kérdésben Egyes csoportok tekintetében lehet, hogy tényleg csak Reding asszony felelős, de a legtöbb csoport esetében ö, szociálpolitikai megfontolások, vagyis az én tárcám is ö, szóba jönnek. Egyértelmű, hogy együttműködésre van köztünk szükség, és együtt fogunk működni. Köszönöm szépen. Még két kérdést ö, fogadunk, és utána pedig a biztos úr kap 5 percet, hogy lezárja a vitát. A következő kérdést Omen Reuten asszony teszi fel a néppártól. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt Andor úr, nagyon gondosan figyeltem a kérdéseket és a válaszokat is, és nagyon nyitott szellemmel. Szeretnék egy barátságos megjegyzést tenni. Az összes válaszában szinte mindig azt mondta, hogy we, mi. Én azt szerettem volna, hogy én azt mondja, hogy én, I és engedje meg, hogy visszatérjek a négy fő kérdésre, nevezetesen az egyik, az akcióterv az egészségügyi. Az Európai Uniónak a, az egyik fontos kompenciál. Mit fog tenni az első akciótervvel, amiről Stephen Hughes kérdezte? Aztán a mobilitás kérdése. Mi a szándéka a márciu, május elejével? Az munkaidő, harmadik dolog meg kell mondjam, hogy az opt-out sohasem lehet megoldás. Az első ennek az eredménye, az első a munkanélküliség. A munkanélküliségre van egy útmutatónk. Különböző külön mutatók vannak, 7,3% Hollandiában, Spanyolországban sokkal több. Mit akar csinálni azzal a nem működő munkanélküliségi útmutatóval? Kérem, ismertesse a programját. It's a, it's actually a summary of uh ez valójában egy összefoglalója azon kérdéseknek, amelyekről itt szó volt délután úgy gondolom, hogy a program az az, hogy a ö, foglalkoztatási céloknál meg kell valósítani a mainstreaminget, egy domináns ö, álláspontot kell kialakítani a kollégiumon belül, a foglalkoztatási és szociális kérdéseknek pedig a programok ö, kiemelkedő helyet kell, hogy elfoglaljanak. A ö, válságból ki kell lábalnunk, és egy olyan stratégiára van szükségünk, ami mindezeket a kérdéseket nagyon komolyan veszi, és kidolgozza a gyakorlati megoldásokat. Ez a, az elkövetkezendő időszaknak az agendája, a feladata több olyan kérdésről is szó volt, ami kapcsolatos a mobilitással, már említettem, hogy egy új módon próbáljuk megvizsgálni ezt a kérdést, és elkerülhetetlenül visszavezet az, az év folyamán, vissza kell térni a szociális párbeszédre. A múlt évben egy neoliberális befolyás érvényesült a gazdaságban és a piacon, és ez nem nagyon tetszett nekünk. Mi azt szeretnénk, hogyha egy olyan biztos lenne, aki a problémáinkat átérzi, a társadalom problémáit, és ön maga előállna egy megfelelő akciótervel. Mindig is ezt kértük, ezt várjuk. We'll have to come with Kezdeményezéseket kell, hogy előterjesszek, ezt követően miután mindenféle elemző képességét is felhasználta a bizottság, és miután megfelelő párbeszédeket lefolytattuk az összes érintett féllel, a különböző problémákkal kapcsolatban én rámutattam arra, hogy mi az én megközelítésem a különböző problémákkal kapcsolatban, és a konkrét problémák megoldására irányuló megoldásokba fel fogom használni a különböző szolgálatoknak a munkáját, illetve a párbeszédet is folytatni fogom, és meg fogom hallgatni önöket is azon témákkal kapcsolatban, amik felvetődtek. Utolsó kérdés a szocialista és demokrata párt részéről, Francesco Rosa úr. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, ön nagyon tapasztalt ember, és amit szeretnénk itt hallani a összefoglaló beszédében, az az, hogy harcolni fog-e azokért a politikákért és azokért az elvekért, amelyeket, amelyeket felvetettünk itt ma. Ugyanis ismerjük az Európai Bizottság javaslatait, és azt szeretnénk tudni, hogy Európa népeiért harcol-e a szociális biztos. Különös tekintettel a külső politikák szociális dimenziójára gondolok itt. Az ILO foglalkoztatási sztenderdjeinek az, a támogatására. Aztán a vállalati, szociális vállalati felelősségvállalás kérdésére és az ezen a területen meglévő jogszabályokra, szabályozásra közös globális megközelítésre van szükség ezen a területen, hiszen nem élhetünk izolált, elszigetelt unióként, hiszen globális nyomás alatt vagyunk. És ezért az, az extra, a külső fellépésünk szociális dimenziója nagyon fontos. Kérdezem, hogy harcolni fog-e ezért. Igen, ezt meg fogom tenni, szól a válasz. Szándékomban áll, nagyon komolyan venni ezeket a kérdéseket. Ehhez azonban szükség van a parlament támogatására. Nem léphetünk előre, nem hajthatjuk végre a végrehajtást, nem hajthatjuk végre a meglévő jogszabályokat a parlament segítsége nélkül. Természetesen, amikor arra gondoltam, hogy más biztosokkal együtt szeretnék működni, ez gyakran azt jelenti, hogy először párbeszédet kell folytatni, vitát kell folytatni, meg kell vizsgálni az gazdasági kérdéseket, a szegénység kérdéseit, a bevándorlás, a, szeg- a gyermekekre vonatkozó kérdéseket. De természetesen elkötelezett leszek azon megoldások mellett, amelyeket a legjobbnak tartok, és szeretném, hogyha látható előrelépést érnénk el az elkövetkezendő öt évben az összes itt felvetett területen. Uh, thank you very much. Uh, just very... Köszönöm szépen. Ami a vállalati szociális felelősségvállalást illeti, illetve az ILO uh, munkavállalói sztenderdjei napirenden lesznek-e önnél? Válasz. Igen, mind a kettő nagyon fontos prioritás, napirendre tűzöm őket. A vállalati szociális felelősségvállalás olyan kérdés, amelyben nem csak hogy különböző országokban, de különböző kontinenseken működő vállalatok előrelépést eh, érhetnek el a eh, megfelelő tisztességes eh, gyakorlatok területén. Ez a tárca része, és az ILO-val együtt fogok működni és te, arra fogom támogatni a tagállamokat, hogy fogadják el az ILO sztenderdjeit, amelyet a legtöbben meg is tesznek egyébként, de ettől függetlenül megvizsgálom még ezt a területet. Euh, euh, Tisztelt biztos jelölt úr, ön 40 kérdésre válaszolt a különböző politikai frakciók részéről. 5 perce van arra, hogy lezárja. Jó lenne, hogy ezt az 5 percet arra is felhasználná, hogyha elmondaná, hogy milyen együttműködést képzel el, amennyiben megerősítik ezzel a szakbizottsággal, illetve az Európai Parlamenttel. Többször is említette ugyanezt a hozzászólásaiban, de kétségtelen, hogy azért egy kicsit frusztráltak a szakbizottság tagjai a tekintetben, ahogy folynak a tárgyalások, különösen akkor, amikor együttdöntési folyamatban vagyunk. Sok esetben a parlament és a tanács között ott amikor választani kellett, akkor a, bizottság a valamelyik együttdöntő felett előnyben részesítette. Nem tudom, hogy hajlandó-e ezt a kis kisiklást korrigálni. Lehet, hogy ez intézményi paranoia, de szerintem nem kizárólag erről van szó. Nagyon sok szakbizottsági tag azt mondja, hogy a szociális területen végül is nagyon sok jogszabály van, az egyetlen gond az az, Más ágazatokban is igaz ez bizonyára, de itt a szociális területen különösen igaz ez. A jogszabály megvan, csak éppen nem ö, alkalmazzák a tagállamok, vagy nem megfelelően. A bizottságnak ugyanakkor ezen a területen kezében van egy olyan eszköz, ami a szabálysértési ö, eljárás, hogyha ez túlzottá válik, tehát nem alkalmazza, vagy nem megfelelően alkalmazza az európai jogszabály, hajlandó -e megvizsgálni azt, hogy ez az eszköz milyen mértékben és hogyan lenne használható a bizottság részéről, annak érdekében, hogy az itt kimunkált jogszabályok végül is mégiscsak megvalósuljanak és átültetésre kerüljenek. Tehát, hogy ne oly, legyen európai reménytelenség, hanem javuljon a helyzete az állampolgárainknak. Öt perce van, hogy lezárja, és esetleg erre a két végső kérdésre is kitérhetne. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget hogy elmondhatnám önöknek elképzeléseimet a különböző szakbizottságok kérdéseire válaszolhattam. A vita szerintem rámutatott, hogy a, a válság nagyon súlyosan érinti az európai társadalmakat, és az európai szociális modell is veszélybe került. Együtt kell gondolkodnunk, együtt kell megoldásokat keresnünk, mert a gazdasági kihívások nem lesznek kisebbek, és tárcám szinte valamennyi területét érinti a válság. A bizottság és az Európai Parlament szerintem szoros együttműködésben kell, hogy létezzenek a következő öt év során. Ezt a mai konstruktív vitát is egy kezdőpontnak tekintem, legalábbis a saját részemről. További hasonló vitáknak nézek erébe a válságot kezelnünk kell, meg kell oldanunk, hogy az emberek visszataláljanak a munkaerőpiacra. A strukturális kihívásokat, amelyeket a környezeti kérdések, az energiaágazat kérdései, az oktatás és általában véve a makroökonomiai politikák jelentenek, együtt kell kezelnünk. Az utolsó egyébként ezek közül szerintem a legkeményebb dió, Néhány válaszom, egyes kérdésekre adott válaszom talán tényleg nagyon általános volt. De nem akartam magam túlzottan elkötelezni dátumokkal, például a szociális Európára vonatkozóan, a szociális agendára vonatkozóan, hiszen ezeket a célkitűzéseket az EU 2020 program tartalmazza majd. Az elnökasszony kérdésére válaszolva pedig az a véleményem, hogy a bizottságnak az elsődleges feladata a szerződések őreként való fellépés, és mindent meg kell tennie, hogy végrehajtassa a létező joganyagot. A saját területemen feltétlenül erre fogok törekedni, Ez a portfólió új aspektusokat is lefed most, ugye a kirekesztés elleni harc, a zöld munkahelyek megteremtése, ezek sokkal divatosabb és persze valóban aktuálisabb témák, mint mondjuk öt évvel ezelőtt, de sok kérdés viszont ugyanaz, mint évekkel ezelőtt, és folyamatos elkötelezettséget kell megfogalmaznunk a hosszú távú célok, mint például a teljes körű alkalmazottság vagy foglalkoztatottság kérdésében. Remélem, hogy sikerült meggyőznöm Önöket a szociális dimenzióval kapcsolatos elkötelezettségemről. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Akkor a végére értünk ennek a három órás meghallgatásnak, és akkor a koordinárokat várom az értékelő megbeszélésre. Ez 20 órakor lesz az 1 g 2 es teremben. Köszönöm.